Okay, right, but we'll start. Right, good morning, everybody. We're, we're... Jó reggelt kívánok! Úgy látom, készen állunk a kezdésre. Kicsit módosul a napi rendünk a mai napon az előirányzathoz képest. A hitelminősítő intézetekkel kapcsolatos két témát fordított sorrendben tárgyaljuk. Vagyis először tartjuk meg a Wolf Klintz előadói munkájának nyomán született jelentést, és utána foglalkozunk majd a rendelet módosításával. Jean-Paul késik egy kicsit, úgyhogy ezért megfordítanám ennek a két témának a tárgyalását. Fontos, hogy haladjunk. Úgy gondolom, hogy mindazok, akik a minősítő intézetek témájában érdekeltek, úgyis itt vannak már. Először is Wolfnak adnám meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Jean-Paul már elmondta, hogy egyelőre a munkája arra korlátozódik, hogy az hitelminősítő intézeteket vagy esetében az ESMA hatáskörét kibővítsük, és ennek megfelelően kell a rendeletet módosítani. A saját kezdeményezésű jelentésem azzal az alapvető kérdéssel foglalkozik, amivel ő eddig nem foglalkozott, tehát ezzel utólag kellene foglalkozni. Remélem hogy a bizottsága jó hangulatban folyik majd a munka, és jövő év nyáráig a hitelminősítő intézetekre vonatkozó rendeletet megfelelően tudjuk átdolgozni, módosítani, és a konzultációs folyamat során számos kérdést fogunk majd megvitatni. Itt az első eszmecsere zajlik ma, tehát még végkövetkeztetéseket nem tudok megfogalmazni, csak azokat a kérdéseket szeretném felvetni, amivel majd a jelentésemben foglalkozni kívánok. Először is arról van szó, hogy az hitelminősítő intézetek eddigi üzleti modell az egyetlen, vagy a legjobb-e? Mind a három ügynökség, ha most a legnagyobbakra gondolunk, annak szellemében működik, hogy a kibocsátó fizet. Tehát akinek a termékét minősítik, azok fizetnek a hitelintézeteknek. Ha így lenne ez mindig, az nagyon jó lenne, de nem így van. Korábban az a megközelítés is érvényesült, hogy a felhasználók fizessenek a hitelminősítő intézeteknek, ez időközben megváltozott, és most az a gyakorlat, hogy a kibocsátó fizet a minősítésért. A fő problémánk a következő. Összességében az a vélemény uralkodik, hogy alig van verseny. Három nemzetközileg tevékenykedő hitelintéz, hitelminősítő intézet van, helyi, regionális szinten ehhez képest vannak még mások is, de a jövő évben, talán nem január 1-től, hanem július 1-től az ESMA megkezdi a hitelminősítő intézetek regisztrálását. Ez idáig 50 hitelminősítő intézet jelentkezett Európában ahhoz, hogy határokon átnyúló, tehát nemzetközi tevékenységhez is engedélyt kapjanak. Számos a piacon tevékenykedő hitelminősítő számára jó lenne, hogyha a verseny szélesedne, bővülne, és a bizottságnak és a parlamentnek meg kell állapodnia abban, hogy az ilyen kvázi monopól helyzettel, vagy oligopól helyzettel valamit kezdjünk ugyanis ez indokolatlan és magas költségeket jelent a felhasználók számára. A magyar kabin szeretné megkérdezni a hallgatóságot, hogy jól hallják-e a magyar tolmácsolást. Tehát azt kell megvizsgálnunk és megítélnünk, hogy az év elején egyfajta alapítványi modellre tegyünk javaslatot, tehát ne egy állami ügynökséget hozzunk létre, amely valamely hatóságtól függ, hanem egy független kvázi alapítványt a ami azt is feltételezné, hogy ez az alapítvány bizonyos állami tőkével is feltőkésítése kerülne. Az EU és a bizottság számára világos, hogy minden esetben biztosítani kell, hogy ez az alapítvány függetlenül működjön, minden döntéshozatali szerve független legyen, és ne kapcsolódjanak egyéb állami hatóságokhoz. Én szerintem ezt a kérdést is meg kell majd vizsgálni. Egy további kérdés a következő. Az a megközelítés, amit az amerikaiak alkalmaznak a reform törvény javaslatukban, és ez is ígéretes lehet, különösen struktúrált termékek esetében egyfajta kettős minősítést lehetne előírni. Az első minősítő intézetet a kibocsátó választaná meg, a második hitelminősítő intézetet pedig egy hatóság jelölné ki. Végül is ez a megközelítés a monopól helyzeten, vagy az oligopol helyzeten kevéssé változtatna. Felmerül a kérdés, hogy nem követelünk-e túl sok minősítést az állami szektorban. Hogyha az államadóságra gondolunk, akkor a múltban nem volt teljesen magától értetődő, hogy ezeket a az adóságokat hitelminősítők, vagy kötvényeket hitelminősítők minősítsék. Úgy gondolom, hogy az ilyen minősítésekért az államok nem is fizettek. Franciaország, vagy a német kormány, a brit kormány nem fizet meg a, fizeti meg a minősítéseket csak a kisebb kibocsátók, akik ilyen hitelminősítő nélkül, tehát a kisebb országokra gondolok, fizetnek, akik egyébként nem jutnának finanszírozáshoz. Tehát ez felmerül az az általános kérdés, hogy a kockázat megítélés a felhasználó részéről mennyiben veti fel a felelősség kérdését. Olyan rendszert szeretnénk, amely ténylegesen egyfajta szabályozói minősítőként működnének ezek a hitelminősítők. Itt fontos, hogy az intézetek felelősséget is vállaljanak a minősítésekért. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ezek az intézetek egy nem kötelező érvényű véleményt bocsátanak ki, amivel a felhasználó azt kezd, amit akar, de ezért nem vállal felelősséget a hitelminősítő. Ebben a formában szerintem ezt nem lehet tovább fenntartani, és kritikusan meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy a minősítők mennyiben tehetők felelőssé a véleményükért. Ezzel tulajdonképpen megalapozzuk a véleményük komolyságát, illetve színvonalát, minőségét. És meg kell akadályozni, hogy még a esetleges eh, érdekütközések esetében is eh, csak a gyors pénzt eh, után menjenek. Ezt az egész kérdést szerintem ideális esetben globálisan kell kezelni, hiszen ezek az intézetek globálisan működnek, a tőkepiacok is globális jellegűek, és egy-egy konkrét termék, vagy vállalat, vagy állam minősítése eleve határokon átnyúló jelleggel bír a befektetők számára. Tehát éppen, szerint, éppen ezért szerintem egységesen kéne megközelíteni ezt a kérdést. Az amerikaiak már egyfajta megközelítést felvettek a reform törvény tervezetükbe, itt alapvető intézkedéseket kellene nekünk is meghatározni, ami, amelyek a jövőbe mutatnak, de ez egyelőre nem biztosított. És most összefoglalásképpen az biztos, hogy számos kérdés felvetődik, az alapvető kérdés, hogy a versennyel hogyan tudunk vagy mit tudunk kezdeni, mennyire támaszkodunk túlságosan mér, nagy mértékben a hitelminősítők véleményére, hogyan lehetne javítani ezen a rendszeren a felhasználók érdekében, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy a hitelminősítő intézetek ne egyfajta engedélyező szervként működjenek, és hogyan lehet a kártérítés kérdését kezelni, milyen esetleges szankciókat vonhat maga után mindez. És milyen idő határidőn belül, mondjuk öt éven belül, hogyan lehetne a versenyt ez, ebben a, ezen a területen is kiépíteni Európában. Az árnyék jelentéstevőket kérdezem, hogy kívánnak-e hozzászólni az eddigiekhez, Sven? ha német nyelvű jelentéstevők van, akkor én is németül fogok beszélni. És üdvözlöm Wolf Klintz által elmondottakat. Hasonló kérdések foglalkoztatnak engem is. Elsősorban a piaci erő fölény kérdése merül fel. Nyilván a piacgazdaságnak versenyt kell biztosítania, ami azt feltételezi, hogy a szereplők piaci részesedése korlátozott. Nem engedhetjük meg, hogy a piaci erőfölényel visszaéljenek. És e ezzel kapcsolatban vannak kételyek. A korábbi nagyon jó minősítések kérdésével Amerika esetében már foglalkoztunk eh, tegnap is. Nem feltétlenül lehet eh, egyetérteni eh, az ilyen minősítésekkel, és erre vonatkozóan nem kaptunk meggyőző válaszokat. Tehát felmerül a kérdés, hogy a mostani piaci struktúra fenntartható-e, és megfelel-e a szociális piacgazdaság követelményének. A verseny több szereplőt feltételez, és arányosan kisebb piaci erőt. Felmerül a kérdés, hogy legyen -e egy európai hitelminősítő intézet, vagy állami hitelminősítő intézet. Szerintem az alapvető kérdés nem az, hogy európai vagy amerikai oligopólia létezzen, hanem az, hogy egyáltalán kell-e oligopólia és ha a szereplők száma növekedne, ettől még a probléma önmagában nem oldódna meg, éppen ezért el tudom azt is képez, képzelni, hogy először is vizsgáljuk meg a piaci struktúra kérdését. A magánszektorban felmerül, hogy bizonyos üzleti érdekek határozzák meg a minősítők pozícióját szemben az állami szektorral, ahol viszont politikai szempontok érvényesülhetnek. Éppen ezért üdvözölnék egy olyan megoldást, hogy egy harmadik szektorban kutakodjunk, ami mondjuk egyfajta alapítvány lenne. Hogyan lehet biztosítani, hogy a vélemények az új szereplők véleményét komolyan veszik-e majd? A minőség kérdése felveti, hogy az ilyen véleménynek valamiféle szabályozói súlyt emellé valami szabályozói jeleget is mellékelni kéne. Tehát egy ilyen alapítványi véleménynek. Ez nem azt jelenti, hogy maga az alapítvány adja ki a véleményt, hanem a különböző piaci szereplők korábbi minősítéseit értékelni. A kisebb szereplők minősítését is finanszírozni lehetne, és végig kéne gondolni ezeket a dolgokat. Tudom, hogy a bizottság ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és jó lenne, hogyha a bizottság is elmondaná, hogy milyen alternatívákat képzelhetünk el. A piaci erőből fakad az, hogy az egyes hitel minősítő intézetek milyen arányban finanszíroztatják a minősítéseiket a kibocsátóval vagy a felhasználóval. Ez olyan, hogyha a tan a, az a diák értékelné a tanárt, akit az a tanár osztályoz. kockázatvállalás kérdése, illetve nyereség kérdése is felmerül, valamint a felelősség, különösen, hogyha a vélemény, a minősítés harmadik fél számára káros. Végezetül pedig üdvözölném, hogyha megvizsgálnánk közelebbről, hogy mi történik az Egyesült Államokban ugyanis a javaslatban eh, még eh, megvan a lehetősége a vita folytatására, és eh, meg kéne szerintem vizsgálni, hogy az Egyesült Államokban hogyan döntenek, mit vetnek el. Ezzel szerintem gazdagíthatnánk a mi vitánkat is. És megnézhetnénk, hogy a vitában résztvevők milyen következtetésekre jutottak. Én nagyon örülök a mostani eszmecserének, és szerintem igencsak elérkezett az ideje, hogy az ESMA felügyelete után az alapvető piaci kérdésekkel is foglalkozzunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ashley kolléga kér szót. A bizottságnak is majd megadom a szót, de először jó lenne, hogyha a képviselők kérdeznének, és utána kapná meg a bizottság rész, képviselője a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Klinc úrnak az előadását. Igen, csak gondolatébresztő dolgokat említett. Egyetértek azzal, hogy fokoznunk kell a versenyt, ha egyáltalán lehetséges, és egyetértek azzal is, hogy egyáltalán nem egy az Európai Bizottság által irányított vagy működtetett állami hatóságra van szükség, ami kielégíti az egyes nemzeti igényeket. Nagyon érdekesnek tartottam Wolf által elmondottakat egy alapítványra vonatkozóan, ez nagyon érdekes gondolat, csak nem tudom, hogy ez mennyire lenne hasznos, vagy egyáltalán hasznos lenne-e. Ez csak akkor lehet hasznos, ha a véleményét a piac értékelné tehát elfogadná. Ha viszont a politikai vélemények szócsövévé válna, akkor szerintem egyáltalán nem lenne erre szükség. Én szeretnék minden kollégát arra figyelmeztetni, hogy egyetlen egy vállalat vagy állam sem köteles hitelintézetet, hitelintézeti hitelminősítő intézetek szolgáltatását igénybe venni, ezt ők szabadon döntik el, annak érdekében, hogy jobb áron tudják a termékeiket kibocsátani. Egy bank bármikor kibocsáthat kötvényt enélkül is. Az általunk javasolt megoldás, nem tudom, hogy javítana-e a helyzeten, vagy inkább rontana-e rajta hiszen tudnunk kell, hogy a tőke bárhová e, mehet a világon, és az Európai Unió a legbonyolultabb és a legdrágább kibocsátóhely Kínához, vagy Japánhoz képest, vagy más régiókhoz képest, és emiatt gyakorlatilag a mi nemzetgazdaságaink isszák meg a levét. Tehát arra azért intenék, hogy a különböző próbálkozásainkkal ne roncsunk a jelenlegi helyzeten. Kíváncsian várom, hogy a bizottság az egyes javaslatokat hogyan értékeli, és jó lenne, ha feladnánk azzal a gyakorlattal, hogy a bizottság feltár egy problémát, erre azt mondja, hogy tennünk kell valamit, ez az a valami, akkor csináljuk meg. Szerintem ez csak egy kifogás a bizottság részéről, hogy számos lépést foganatosítson, aminek nem mindig üdvözítő a hatása, tehát ezzel szemben intenék, elnök asszony. Köszönöm szépen. Jenny szeretett volna szólni? Kérte a szót? Jenny. Hanno invertito il cognome con il nome, ma non fa niente. Igen, Végre megértettem a nevemet, ahogyan kimondta az elnök asszony. Köszönöm szépen. És köszönetet mondok Klinc kollégának azért, hogy előre bocsátotta ezeket az elképzeléseket, nagyon fontos vitát indít el ezzel. Véleményem szerint figyelembe kell vennünk a vita során azokat az elképzeléseket, amelyeket nemzetközi szinten dolgoznak ki, ennek kell a vita középpontjába kerülnie, ugyanúgy, ahogyan a G20-as találkozón is értékelik a hitel minősítő intézetek munkáját. Nemzetközi szinten tehát ilyen témák forognak szóban, és ez alapján kell nekünk is gondolkodnunk. Ahogyan Klinc úr és más kollégák is kifejtették, Mindezek nagyon meggyőző érvek, különösen, amikor arról beszélnek, hogy a koncentráció ellen fel kell lépni, ez nagyon fontos eleme ennek a kezdeményezésnek. Aztán van még egy fontos eleme, mégpedig az államadósság értékelése. Ez nagyon lényeges kérdés. A történelem az elmúlt néhány hónapban, évben bebizonyította, milyen jelentősége van ennek és hogy a felületes értékelés milyen gyakran vezet nehézségekhez, ugyanúgy, mint a félrevezető vagy spekuláció, és ezeket az elemeket a jövőben ki kell küszöbölni. Ebben a vitában szóba kerül egy európai szintű állami hitelminősítő intézet. Ezt a lehetőséget részletesen meg kell vizsgálnunk, persze a többi felvetést is az elkövetkező vita során. Úgy gondolom, hogy Clint úr segítségével sikerül kidolgoznunk közös iránymutatásokat. Köszönöm szépen, következő felszólaló. Elnézést, hogy nem hallottam Klinc úr előadásának első részét, de a kérdésem az alapvető problémához kapcsolódik a hitelminősítő intézetek vonatkozásában. Vagyis, hogy túlságosan támaszkodunk rájuk, és nem a kockázatelemzés részeként használjuk őket, hanem annak elkerülésére. a bizottság zöld könyve vajon hatékonyan kezeli ezt a problémát, ezt kérdezem az előadótól. Köszönöm szépen, Eileen már említette azt, amiről én beszélni szerettem volna. Először is köszönöm Wolfnak az előadását, nagyon érdekesnek tartottam, és egyetértek azzal, hogy ez nemzetközi szintű probléma, vagyis a folyamatot részletesen meg kell vizsgálnunk a világ minden részén azt, hogy hol van ezen a kontextuson belül a helyünk, és egy globális szintű megoldásra van szükség, ha így fogalmazhatok. Világos, hogy a szabályozás aláaknázta a minősítéseket, és így a kockázatkezelésben is rések keletkeztek, és ez egy másik rendelethez is kapcsolódik, amely az átvilágításokra vonatkozik, ezekre vonatkozó követ- követelményeket szigorítja. És úgy gondolom, hogy valóban vissza kell térnünk erre a kérdésre. A nagy kérdés, hogy a minősítés mit, milyen feladatot lát el a szabályozáson belül. Meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, és azt is, hogy valóban még olyan nagy hatással vannak-e ezek a minősítések. Aztán az is kérdés, hogy szükség van-e egy állami hitelminősítő intézetre. Ezzel kapcsolatosan hangzottak el érvek, vagyis hogy túlságosan nagy a politikai beavatkozás veszélye, és az ilyen beavatkozást vagy nyomásgyakorlást megelőző mechanizmusokat bele kell építenünk abba a rendszerbe, amit ki akarunk dolgozni. Bármilyen irányban is akarunk elindulni az, a kísérletezése. Wolf, megkérdezzük most a bizottság véleményét, és azután neked visszadom majd a szót. Jó, járjunk el így, tessék a bizottság, Farbergas asszony. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözöljük ezt a kezdeményezést, a jelentés tervezetet, amit az Európai Parlament készít, és amelynek a vitáját most kezdi. Egyetértünk azzal, amit Klinz úr is kifejtett bevezetőjében, vagyis, hogy vannak olyan kérdések, amelyekkel még nem foglalkoztunk az eddigiekben. A bizottsági szolgálatok múlt pénteken kiadtak eh, egy nyilvános konzultációra vonatkozó dokumentumot. Január elejéig eh, folyik ez a konzultáció. Ebben a dokumentumban leírjuk a problémák egy részét, és javaslatot is teszünk bizonyos megoldási lehetőségekre. Nagyon jó, hogy azt láthatjuk, hogy ugyanazok a problémák, amelyeket mi felvetettünk a nyilvános konzultációra vonatkozó dokumentumban, ugyanazok, amelyeket itt ebben a teremben is említettek a kollégák. A bizottság részéről az is nagyon lényeges, hogy a globális nemzetközi szempontokat is megvizsgáljuk, ezt is említették a bizottság tagjai, a szakbizottság tagjai is, és a túlságosan nagy ráhagyatkozás problémájával foglalkozik a G20-as csúcstalálkozó is, és a mi vitánk, a mi megoldásaink nagyon fontos, hogy összhangban legyenek azzal a megoldással, amelyet globális szinten próbálnak kidolgozni. A globális szintnek is természetesen részei vagyunk. Az elnök asszony említette azt a kérdést, hogy a minősítésekre, a külső minősítésekre nem kell ilyen mértékben hagyatkozni, és az egy megoldás lehet az átvilágításoknak a szigorítása. Erről is szól a dokumentumunk, ugyanúgy, mint a verseny kérdéséről. Az egyik lehetséges megoldás a verseny fokozására az Európai Unión belül, vagy globálisan ezen a területen az a lehetőség, hogy egy alapítványt hoznának létre, ahogyan Klinc úr is említette, ez az egyik megoldási lehetőség, foglalkoztunk ezzel is, vagy pedig azzal, hogy létre lehetne hozni kis- és középvállalkozások hálózatait a bizottság részéről. Az az aspektus, hogy segítsük a KKV-k hozzáférését ehhez az üzleti területhez, ez nagyon fontos aspektus. Aztán a felelősségi körök kérdéseit is vizsgáljuk. Ahogyan többen említették a szakbizottság tagjai közül is, a felelősségi kérdések igen lényegesek. Ezekre vonatkozólag Amerikában is folyik már munka, ezért mi is szeretnénk ezeket a vonatkozásokat részletesen megvizsgálni. Azután az összeférhetetlenségek, a kibocsátó fizet alapelv, ezek az elvek is felvetnek bizonyos kérdéseket, amelyekre választ kell keresnünk. Vannak más modellek, amelyeket szintén bemutat ez a dokumentum. Az ötödik elem az államadóságok minősítésére vonatkozik a bizottság részéről az idei tavaszi államadóság válság óta sok bírálat érkezett azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket, illetve hogy hogyan kezelik ezeket a hitelminősítő intézetek, különösen a közzététellel kapcsolatosan. Ezért a konzultációs dokumentumban vannak olyan javaslatok, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet javítani az átláthatóságot, illetve ezeknek a minősítéseknek a nyomon követését, kifejezetten az államadósággal kapcsolatosan. Azután azt is említeném, ahogyan már egyébként az ülés elején említették, a bizottság azt tervezi, hogy új jogszabályalkotási javaslatokat tesz jövő év közepéig ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan, és természetesen részletesen vizsgálni fogjuk azokat a javaslatokat, amelyeket a parlamenttől kapunk, illetve azokat az érveket, amelyeket majd akkor felvetnek, és egy teljes körű hatásvizsgálatot végzünk a javaslatunk támogatása céljából és nagyon nagy figyelemmel követjük az Európai Parlament vitájának kimenetét is. Köszönöm. Köszönöm, Wolf. Köszönöm szépen minden kollégának a hozzászólását, ami rávilágít arra, hogy valóban ez a téma sokak számára érdekes. És egyetértek, ugyan vannak némi vélemény eltérések. Egyetért a brit kollégával az abban, hogy a tőkére szükség van, és nem lenne észszerű, ha újabb bürokráciát építenénk ki, ez nyilvánvalóan nem lehet a célunk. Minden esetre egy remélhetőleg sikeres új rendszerrel vagy szervezettel lehetővé tudjuk tenni Európában, hogy a befektetők számára ez a rendszer előnyös legyen. Mégpedig egy olyan szervezetre, ami megerősíti a versenyt, a hitelminősítő intézetek között. Arra kell törekednünk tehát, hogy mindenféleképpen nemzetközi, globális megközelítést találjunk ebben, tehát mindenkivel egyetértek azzal is, hogy az Egyesült Államokkal is meg kell állapodnunk, egyfajta kölcsönös egyeztetést kell folytatnunk, egy közös utat megtalálni, és nyilvánvalóan a reformtörvény javaslat vagy tervezett sorsa az időközi választásokat követően némileg másképp fog alakulni a gyakorlatban. A törvény érvényes, hatályos, de a szabályozóktól és a felügyelettől nagyon sok függ a megvalósítást illetően. Egy ilyen új szervezet kapcsán biztosítanunk kell, hogy a pénzügyi szektorban a felelősök ne pusztán csak megkönnyítsék a minősítések felhasználóinak életét, hanem egyfajta felelősséggel is tartozzanak az értékelésük tekintetében. Ennek nagyon fontos szempontnak kell lenni. Ebben az ágazatban igen komoly akadályok vannak új szereplők előtt. És az érdekeltekkel folytatott beszélgetések is erre világítottak rá. Ha egy új hitelin, hitelminősítő intézet jön létre, elnézést, kikapcsolom. Tehát egy új hitelminősítő intézet esetén azt is tisztán kell látnunk, hogy évekig eh, feltetőleg nem működik nyerességesen. Már ez is önmagában egy akadály vagy korlátozás. Ezért eh, jutottam az alapítvány eh, elképzelésre, de természetesen ezt még majd meg kell vizsgálnunk. A tény az, hogy ha szeretnénk fokozni a versenyt, akkor a nemzeti vagy a helyi szinten működő hitelminősítők számára lehetővé kell tenni, hogy egyfajta szövetséget vagy közös szervezetet hozhassanak létre. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehetne támogatni őket e tekintetben. Olyan esetekben, ahol kötelezően elő van írva a hitel minősítés. ahol az első hitelminősítő intézet lehetne egy már a piacon lévő, és a második pedig egy újonnan alakult szervezet. Itt mindenféleképpen tehát tárgyalásokat kell folytatnunk a piac képviselőivel, és nagyon örülök a vitának, az eszmecserének, és különösen, hogy aktív támogatást kaptam más frakciók részéről is. Köszönöm szépen. Úgy látszik, hiány van az előadókból, egy kicsit nehezen tudunk haladni a napi rendel így. Uh, Jean-Paul is... Jean-Paul továbbra sincsen a körünkben. A következő napi rendi pontunk ezt követően Podimata asszony jelentéstervezete, és ő sincsen itt még, ami azt jelenti, hogy egy időre fel kell függesztenünk a munkát, 11 óráig legyen, vagy amíg nem, nem, megérkezett az előadó, csodálatos, akkor 5 perc szünetet tartunk, hogy Podimata asszony kifújja magát, és helyet foglaljon. Right, okay. Okay, if you can take your seats again, please. Kérem, hogy még egyszer eh, foglaljanak helyet. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Podimata asszonynak, hogy egy kicsit korábban jött. Tudom, hogy eh, néha a napirendjüket eh, meg kell, hogy zavarjuk, de most akkor tárgyaljuk a tizedik napi rendi pontot, innovatív finanszírozás globális és európai szinten egy jelentés, tervezetet fogunk megvitatni, amelynek előadója Ani Podimata. Köszönöm szépen! És szeretnék azokkal az alapvető kérdésekkel foglalkozni, amelyekkel ez a jelentéstervezet jelentés tervezet is foglalkozik, mégpedig az innovatív finanszírozás kérdéskörével. Számomra a legérdekesebb ebben a szakaszban az, hogy meghallgassam az önök véleményét. Az első alapvető kérdéskör arra vonatkozik, hogy milyen innovatív finanszírozás történhet európai és globális szinten, és véleményem szerint ezt nem szabadna kizárólag arra korlátozni, hogy új erőforrások, hogy a régi for, erőforrásokkal foglalkozunk, új erőforrásokkal is foglalkoznunk kell, illetve azzal, hogy hogyan tudjuk a globális pénzügyi rendszert megreformálni, ugyanúgy, mint az európait is. És ezt össze kell kötni a gazdasági irányítással foglalkozó politikával is, európai és nemzetközi szinten, illetve azzal kapcsolatosan, hogy a világ különböző gazdaságai hogyan fejlődnek. Az innovatív finanszírozás eszközeit megvizsgálva figyelembe kell vennünk azokat a javaslatokat, amelyek ezekre a témákra vonatkoznak. Azután másodszor bizonyára, akik tanulmányozták a jelentés tervezetet, azok észrevehették, hogy nem elsősorban azzal foglalkozunk, hogy a, a pénzügyi ágazatra milyen adók vonatkozhatnak. Most egy olyan időszakot élünk, amikor kezdenek kiüresedni a zsebek, és elsősorban vonatkozik ez a pénzügyi ágazatra. És éppen ezért nem tartom elfogadhatónak az ágazat adóval való sújtását, hiszen vannak olyan következtetések, amelyeket a bizottság tett közzé legutóbbi közleményében. Ők azt mondják, hogy van ok arra, hogy úgy alakítsuk át a pénzügyi ágazatot, hogy az ágazat igazságos és lényeges módon hozzájáruljon az államháztartások finanszírozásához. A bizottság szerint az első ok az, hogy hozzá kell járulniuk a pénzügyi piacok hatékonyságához, stabilitásához, illetve az instabilitásuk csökkentéséhez. Így csökkentve a negatív következményeket, amelyek abból adódnak, hogy nagy kockázatokat vállalnak fel tevékenységük során. Remélhetőleg hozzájárulnak ezek az intézkedések a gazdaság helyreállásához, illetve a 2020-as stratégia célkitűzéseinek teljesüléséhez a harmadik ok, hogy úgy mondjam. A pénzügyi ágazat mostanig áfamentességet élvezett. Most már ez az ágazat is hozzájárulhat az államháztartások fenntartásához. Ezért lényeges a pénzügyi ágazat reformja. A következő lépés az, hogy ezt a vitát összekapcsoljuk általános célkitűzésünkkel, vagyis azzal, hogy feltárjuk, hogy hogyan tud megfelelni alapvető funkciójának a pénzügyi szektor, vagyis hogy teljesítse a, való, a reálgazdaság pénzügyi igényeit, kielégítse ezeket. Ehhez reformra van szükség, olyan reformokra, amelyek kizárják azokat a tevékenységeket, amelyek teljes mértékben spekulatív természetűek, és nem rendelkeznek hozzáadott értékkel. Például, mint a gyakran végrehajtott ügyletek, amelyek rendszerkockázatot rejtenek magukban. A pénzügyi intézmények megadóztatása talán hozzájárulhat ezekhez a célokhoz. Kedves kollégák, nem fér kétség hozzá, hogy a legfontosabb megoldás, vagy az első célkitőzésünk egy globális szintű megállapodás kell, hogy legyen a pénzügyi ágazat szabályozására, de figyelembe kell venni a valós lehetőségeket. Vagyis máig az a vita, amit a G20-ak folytattak ebben a témakörben, nem különösebben előremutató, vagyis nem különösen tettek előrelépéseket, és a belga elnökség bátor kezdeményezéseit üdvözölni kell, hiszen ezt a pénzügyi adót egy prioritást élvező ügyként terjesztették elő, illetve egy magas szintű csoportot is létrehoztak annak érdekében, hogy év végére javaslatokat állítsanak össze e tekintetben. A G20-ak fejleményei igazából nem adnak okot túlzott erőlátásra, hogyan lehet nyomást gyakorolni a G20-akra annak érdekében, hogy ilyesfajta adóztatást bevezessenek. Az Európai Unióban rendelkezünk a legnagyobb pénzügyi piacokkal. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy ne kelljen csak társaink, a nagy tagjaink döntésétől függenünk, hanem európai szinten tudjunk bátor lépéseket tenni. Nagyon lényeges, hogy az Európai Parlament főszerepet kapjon ebben, ugyanúgy, mint korábban is, amikor például arról volt szó, hogy a pénzügyi ágazat felügyeletére vonatkozó rendelettervezetet összeállítsuk, illetve felhívnám az Európai Bizottságot arra, hogy minél gyorsabban haladjon a hatástanulmánnyal. Ezt már múlt márciusban kértük. A döntéshez szükség van erre a hatástanulmányra, ezért kérem a bizottságot, hogy tegyen minél hamarabb erre javaslatot. A Beresz jelentésre vonatkozólag a 73-as cikk arról szól, hogy a pénzügyi intézményekre vonatkozzon egy ilyen adó, nem. De, hogyha ez nem lehetséges, ahogyan ez a 73-as bekezdés is szól erről, akkor európai szinten lehetővé kell tenni ennek az alkalmazását. Arra kérjük a bizottságot, még egyszer ismétlem, hogy alakítsa ki, illetve minél hamarabb fejezze be a hatástanulmány végzését, például a hatáskörök körülhatárolása tekintetében. Önök is tudják majd tanulmányozni ezt a dokumentumot részletesen. Most nem akarok belebocsátkozni a részletekbe, a tervezet önök előtt van, de még néhány szó. A bankok adóztatása, illetve a pénzügyi szektor adóztatására vonatkozó javaslatok olyanok, amelyek hozzáadott rend, értékkel rendelkeznek, de ezt az alapvető adó nemet, amelyel itt foglalkozunk, nem helyettesíthetik. Különösen figyelembe véve azt a szabályozói szerepet, amelyet betölthet egy ilyesfajta adó. Ami a többi adónemet illeti, amelyekről szintén szó van, például az, hogy megadóztassuk a bankok profitját, ez nem egy kizárólagos megoldás, hanem lehet egy kiegészítő megoldás a tranzakciók adóztatása mellett, vagy az euró kötvények kérdése. Ez megint aktuálisá vált, elképzelhető, hogy egy további pillért jelentenek majd ezek az eszközök a finanszírozásban, és lehet ez egyfajta pajzs, amely megvédi az eurót a támadásoktól. Nagyon fontos, hogy Juncker úr is támogatta ezt az elképzelést, és hogy részletes hatástanulmány készüljön erről. Az, az Eurogroup, az Eurocsoport is meg fogja ezt vizsgálni szakértői segítségével. Gondolom eltérnek a vélemények az euró kötvények kibocsátásával kapcsolatosan, de nem feledkezhetünk el arról, hogy milyen előnyökkel járhatna ezeknek a kötvényeknek a kibocsátása. Milyen előnyökről beszélünk? Például, hogy logikus szintre, észszerű szintre hozhatnánk az államok számára az, a hitelszerzés költségét, illetve ez egyfajta védőpajzs is lehetne a piaci támadásokkal szemben, amelyek a fizető eszközt érhetik. És ebből a szempontból szeretnék még valamit hozzáfűzni a dologhoz, mégpedig azt, hogy milyen fontos szerepet játszanak pénzügyi forrásként, finanszírozási forrásként az eurókötvények, infrastruktúra fejlesztés szempontjából. Barozó úr, illetve a bizottság különböző tagjai is hangsúlyozták már ezt a szempontot. Úgy vélem, hogy ez is rámutat arra, hogy milyen jelentőséggel bír az euró kötvény elképzelése, milyen hozzáadott értéket jelent, illetve meg kell tenni a szükséges lépéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy az euró kötvény egyfajta motorjává váljon az európai gazdaság fejlődésének, ami ezt a kérdést illeti, harmadik országokkal szemben is fel kell vetni ezt a kérdést, vagyis a karbonadó kérdését. Ez egyfajta kiegyensúlyozó adó volna, vagyis hogy a, szem, a szennyező fizessen, és a klíma kérdésekben is egyfajta egyensúlyt tudjunk kialakítani. Illetve még egy gondolatom, ha megengedi elnök asszony, nagyon fontos vita zajlik olyan bevételekről, amelyek ezekből az innovatív finanszírozási eszközökből származnának valóban eltérnek ezzel kapcsolatosan is a vélemények, de emlékeztetném önöket az Európai Bizottság legutóbbi közleményére, amelynek a témája az volt, hogy milyen kihívásokkal néz szembe az európai költségvetés. Beszél ez a dokumentum a pénzügyi ágazat adóztatásáról, illetve hogy ez milyen bevételi forrásokat teremtene. Világos, hogy erről részletes vitát kell folytatni, vagyis hogy ezeket a bevételeket hogyan is kezelnénk, és természetesen úgy gondolom, hogy van már egyfajta megállapodás, körvonalazódik egy egyetértés azzal kapcsolatosan, hogy az ilyen finanszírozási eszközök ahhoz, hogy hozzáadott értéket jelentsenek szakpolitikáinkban, azt is tartalmazniuk kellene ezeknek az eszközöknek, hogy a bevételek egy része az Európai Unió költségvetésének részét képezze, hogy megfelelhessen stratégiai feladatainak az Európai Unió. Ennyit szerettem volna elmondani a véleménnyel kapcsolatosan, ami az innovatív finanszírozási forrásokat illeti, és nagyon kíváncsian várom a javaslataikat. és nagyon remélem, hogy gyümölcsöző vitát tudunk folytatni a kérdéskörben. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh... Köszönöm. Azt hiszem, hogy az árnyék előadóknak a legtöbbje szót kért már Hübner asszony elsőként. Gratulálok Kolémata asszonynak a kiváló munkához, és néhány ügyben szeretném csak a kétségeimet jelezni olyan témákban, amelyek a jelentésben szerepelnek. Az első ezeknek a sorában, amelyekre az előadó asszony is felhívta a figyelmünket, az a hatásvizsgálat. Jelen pillanatban ez még nem készült el, nem tudom, hogy a bizottság késlekedik-e, minden esetre ez nem történt meg, és jövő márciusban készülnek majd el az eredmények. Tehát úgy gondolom, hogy egyelőre ez az erős igyekezet még korai, ahogyan a jelentés erre javaslatot tesz a parlament számára. Úgy gondolom, hogy a piaci egyensúly hiányok adatának a gyűjtése kéne, hogy megelőzze a lépéseket, elemezni kéne az eszközöknek a hatásait mind a két területen. Viszont az externáliákra gyakorolt kihatás adatait nem nélkülözhetjük, tehát ezért is gondolom, hogy várjuk meg a vizsgálat végkimenetelét. A második észrevételem ahhoz kapcsolódik, ami Podimata asszony beszámolójából nagyon erősen előjött, az a globális összefüggésekbe helyezve az FTT-nek a szerepköre. És úgy gondolom, hogy nagyon határozottan globális törekvéssel kellene bevezetnünk, felállítanunk az FTT-t, akár a következő G20-as csúcson is ezt kéne képviselni, viszont Jean-Claude Trichet és a többiek, akik a globális tárgyalásokban szerepelnek, azt jelzik vissza, hogy ennek elég kicsi a valószínűsége. Hogyha nem születik meg a megállapodás, akkor nem tartom igazán kívánatosnak azt, hogy az FTT-t csak EU-s szinten vezessük be. Komolyan figyelembe kell vennünk annak a veszélyét, hogy elmenekül innen a gazdasági tevékenység. A nyolcas pontban az áll a jelentésben, hogy a tagállamok nem tapasztaltak negatív hatásokat az ügyletekre kivetett adók nyomán, de valójában én nem vagyok abban bizonyos, hogy Svédország tapasztalata mennyire pozitív. is mit talán részletesebben is tájékoztathat erről. Vagy a híres stamp duty Nagy-Britanniában milyen tapasztalatokkal járt a szakirodalomban, azzal, hogy Írországba költöztek át az angol bankok ennek az adón, ennek a bevezetését követően. Tehát azt hiszem, hogy vigyázni kellene ezen a téren. Aztán a jelentésben az áll, hogy az FTT szerepe kiegyenlíteni a piac egyenlőtlenségeit, egyensúly hiányait, talán igaz, hogy van valamiféle spekulatív szál, illetve a sortolás, a rövid távú befektetéseknek valóban lehet ilyen kihatása, de lehet, hogy félrevisz bennünket, hogyha úgy okoskodunk, hogy minden rövid távú befektetés az egyben spekuláció is. A CDO-k, amelyek tulajdonképpen pénzügyi eszközként kirobbantották ezt a válságot, azok éppenséggel hosszú távú befektetési eszközök voltak. Ami a kereskedelmi forgalmat illeti, az FTT bevezetésétől elképzelhető, hogy csökken a forgalom, illetve az árak erősebben ingadoznak majd, ami még negatívabbá teszi a spekulatív hatásokat. Ezért is gondolom, hogy egy jó hatásvizsgálattal kellene tisztázni mindennek a hátterét. Aztán a jelentés megfogalmazza, hogy az FAT-t azt nem szabad az FTT alternatívájának tekinteni, mivel más természetű egyet egyetértek, de megvizsgálnám az FAT bevezetésére vonatkozó terv indokait is, és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 Elnök asszony. Elnök, Ole. Köszönöm, elnök asszony. Podimata asszonynak is köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes jelentést, meg kell mondjam, hogy rendkívül érdekes. Nem feltétlenül értek teljesen egyet mindennel, de valóban felvet egy csomó fontos kérdést. Én Európa barátként föderalista is vagyok. Az én hazámban egyébként ez nem túl jó, hogy az ember ilyennek nevezi magát, de itt legalább elmondhatom. És minden európai nem állíthatjuk, hogy minden európai úgy szereti Európát, mint mi itt a teremben. Tehát legitimálni kell a tevékenységünket, illetve a nyilatkozatainkat. És úgy látom, hogy manapság ebben hiány van. A dokumentumok, a retorika, bár nagyon szépek, nem oldják meg ezt a problémakört. Eredményeket kell felmutatnunk megoldásként. Hazámat képviselve, mi úgy gondolkodunk, hogy az öröm, ha az embert megadóztatják. De ennek ellenére el kell, hogy gondolkodjunk az ilyen elképzeléseken. Tehát csak úgy a levegőbe bevezetni új adónemeket, az nem feltétlen megoldás, óvatosan kell vele bánni. Ezzel együtt szóba jöhetnek. Ezek után szeretnék a részletekre is kitérni néhány megjegyzés erejéig. A preambulum bekezdés olyan hangnemben fogalmaz, hogy a pénzügyi ágazat maga okozta a válságot. Szerintem ez nem igaz a pénzügyi ágazat sok-sok problémával küzdik, ezek láthatóak, és például a szabályozás hiánya, meg a többit is ismerjük. De ugyanakkor azt mondanám, hogy sok, sok olyan ország van, ahol a pénzügyminiszterek, illetve a parlamenti képviselők is el kell, hogy gondolkodjanak, hogy és mi mit tettünk. Mi nem vagyunk-e felelősek azért, ami történt. És ami az országunkat érte a nagyon komoly problémáknak a gyors kialakulásáért. Nincs-e felelősségünk, ezen is el kellene gondolkodni. Tehát úgy gondolom, hogy néha túl rámenős vagy agresszív érveket hallunk több oldalról. Aztán Hübner asszony az FTT-re, a pénzügyi ügyletekre kivetett adóról beszélt, és ez valóban egy, érték, egy érzékeny kérdéskör nem azért, mert döntést kell hozni, és hogy hozhatók meg ezek a döntések, hanem az a feladatunk, hogy elgondolkodjunk, hogy hatékony lesz-e, célszerű lesz-e, és milyen végeredménnyel jár. Én kételkedem. Hogyha globálisan bevezetik, rendben, Podimata asszony a Berezi jelentésre utalt, és ott szerepel, de még ott is holt verseny alakult ki a szavazásban körülbelül, és egyes oldalak veszítettek, mások nyertek, illetve a Misiotrim ügyre is gondolok itt, és Hübner asszony a svéd példát említette. A svéd tapasztalatok katasztrofálisak, nem igazán kedvezőek egyes kollégák azt mondták, hogy de hát Svédország nem hivatkozási alap, egy kis északi ország, európai szintről beszélünk, egyetértek, persze van abban különbség, hogy európai szinten szeretnénk bevezetni, de a piacról elmenekültek. 83-ban vezették be, 91-ben el is törölték, és nem aratott sikert. Egyes szociáldemokrata kollégák megerősíthetik, hogy ez tényleg így volt, akik itt vannak Svédországot képviselve a szakbizottságunkban. Aztán a másik dolog, hogy ha ezeket az eredményeket elérjük, illetve ezeket a pénzeket mind beszedjük, amelyek szerepelnek, ki fogja őket felhasználni. Pitkikáni asszony jelentésében a szerepel, amelyről szerep, szavazunk délután, ez fejlesztési segélyre fordítódik-e, vagy környezetvédelemre európai szinten, vagy egyszerűen lenyúlják a pénzügyminiszterek azért, mert hogy az ország el van adósodva. Legalábbis valamiféle választ kéne arra találni, adni, hogy mi történik a pénzekkel a továbbiakban. Aztán az eurókötvények. Úgy gondoltam, hogy egyetértünk abban, hogy az infrastruktúra projekteket euró e, kötvényel lehet finanszírozni, illetve úgy gondoltam, hogy ezeket Eurobonds néven illetjük az anyagban. Berez asszonyjal én ezt kompromisszumnak értelmeztem, talán ő is megerősíti. Ebben az értelemben én úgy gondoltam, hogy hasznos lehet. Tudom, hogy a német kollégák különösen nem különösebben örülnek a szóhasználatnak az eurókötvény, illetve a Eurobond kifejezésnek, mert Podimata asszony azt mondta, hogy ez menti meg az eurót, egyes német kollégák szerint éppen ellenkezőleg. Nem, hogy nem menti meg, hanem egyenesen nehéz helyzetbe hozza. Juncker úr viszont támogatja, tehát érdekes a helyzet. Aztán a széndiokszid kibocsátása kivetett adóról. Nálunk ez létezik, úgy gondolom, hogy hasznos lehet az a célja természetesen a kibocsátásra kivetett adónak, hogy csökkenjen a kibocsátás. Tehát ez nem egy fenntartható adóalap, nem is annak készült, hanem ez egy magatartás módosító adó. Ez egy jó új adó nem lehet, egyetértek vele. Hasznosnak bizonyulhat, de nem gondolom, hogy fenntartható, sőt, abban reménykedem, hogy nem az. Aztán a fejlesztések finanszírozásáról Pitki Kányon hogy elmondta a maga jelentésében, erről szavazunk délután, és a magam fő aggája, és Podimata mondja, a jelentésben talán ezt kéne hangsúlyozni, hogy Kiki vizsgálja meg a maga hazájának a helyzetét. Hányunk országa teljesíti a milleniumi célkitűzéseket? a GDP-nek a 0,7%-áról volt szó, tehát az ezredfordulós céloknak mennyiben teszünk eleget. Várom a válaszaikat, különösen a 8-as cikket tekintetbe véve, hogy ezek az országok, amelyek itt állnak, és amelyek bevezettek hasonló adókat, írja róluk a szöveg és nincs ezeknek szembeszökő negatív hatása. Azzal zárnám. Tudom, hogy a szakbizottságban ilyenről nem kellene beszélni feltétlenül, de az nem annyira baj, nem annyira rossz, hogy vannak spekulátorok. Nem feltétlenül rossz a spekuláció, mert a hozamot is tekintetbe kéne venni. Például a nyugdíj pénztárainknak a hozamát úgy lehet magasabban tartani. És következetesen színvonalas hozamokat biztosítani. Tehát ne úgy fogjuk ezt fel, hogy senki nem merjen a jövőben spekulálni, mert a szociális piacgazdaságban ez pozitív is lehet. Köszönöm, Ole Ivo. Filip, következem. Stresek urat kértem fel, és Filip úr majd utána kapszott. Pani předsedající, tak já na rozdíl od pana kolegy Schmidta nejsem federalista. Tisztelt elnök asszony, Schmidt úrtól eltérően én nem vagyok föderalista, de ez nem akadálya annak, hogy egyetértsünk egy csomó mindenben, amit ő elmondott. Hát nagyon sok érv, amire az imént felhívta a figyelmünket, szerintem is helyes. Nekem is kétségeim vannak az előttem szólókhoz hasonlóan. Igyekszem a lehető legvilágosabban megfogalmazni ezeket a jelentés fényében. Olyan időpontban vitatjuk meg ezt a dokumentumot, amikor az állam és kormányfők és a miniszterek nagyon komoly költségvetési reformok közepette élnek a szociális ellátórendszer, az egészségügyi rendszer átfogó eh, reformját vezénylik le, és nagyon bonyolult jelenségeknek vagyunk tanúi. A, demográfiai változások, a népesség öregedése, és ezzel párhuzamosan a születések csökkenő száma összességében óriási nyomást gyakorolnak az államháztartásra, illetve a költségvetésre nem csak Európai Uniós államok, hanem más államok is nagyon sok pénzt fektettek a cégeknek a kimentésébe, és ezzel felszámolták a forrásokat, amelyekből lehetett volna konszolidálni a költségvetésüket. Az Európai Tanács legutóbbi csúcsán ezt tapasztalhattuk. Azt példázta a hozzáállás, hogy a tagállamok kevésbé hajlandóak az európai költségvetés számára forrásokat biztosítani. Ezért is vitatjuk meg most ezt az anyagot, mert az európai intézmények keresik a módját annak, hogy a céljaikhoz szükséges forrásokat eh, valahogyan beszedjék. Úgy gondoltam, hogy kisebbségben maradok a magam véleményével, de a kollégákat meghallgatva most már másképp látom. Szeretnék konkrétan fogalmazni. Az új adó, illetve új adónemek, mert többes számban beszélünk róluk, tehát fogalmazzunk nyíltan. Mik ezek, miért és hogyan akarjuk őket felhasználni? tegyük fel ezeket a kérdéseket. Tehát nézzük meg, hogy mire szolgálnak ezek az adónemek. Az anyagban szereplő általános kijelentéssel nem értek egyet, hogy például az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez új források kellenek, vagy a 2020-as stratégia céljait így tudjuk elérni. Szerintem ez téves és félreérthető. Én más irányba teszek javaslatokat. Másképpen kellene ezeket a célokat elérnünk. Aztán egy másik módosító indítvány csoport, amelyet megfogalmaztam, másról szól. Az Európai Unió a globális összefüggések része, a világgazdaság része. Tehát az európai versenyképességet nem korlátozhatjuk az új adókkal olyan mértékben, hogy Európa elveszítse a versenyképességét. Mert ez azt jelentené, hogy sok európai cég egyszerűen elmegy Európába. Ez egyszerűen lehetetlenség. Szkeptikus vagyok, nem tudom elképzelni, hogy világméretű megállapodásra tudnánk jutni az új adónemek bevezetéséről. Hübner asszony érvével is egyetértek. Én is úgy gondolom, hogy független hatásvizsgálatra van szükség. Független szempontból kell megvizsgálnunk, hogy mely európai adónemek, illetve milyen előnyök érhetők el az új adók bevezetésével. Nagyon jó lenne, hogyha egy megvalósíthatósági tanulmány készülne, illetve feltennénk ennek keretében a kérdést, hogy valójában bevezethető-e, érvényesíthető-e az új adó. Aztán a pénzügyi ügyletekre kivetett adó és a széndiokszid kibocsátás adóztatása ügyében is osztom a kollégák nézetét, nem bocsátkoznék részletekbe, de különösen az FTT bevezetése rendkívül aggályos. Köszönöm. Ja, Uh, Elnézést. Philip Lamberts nevében beszélek, aki a Zöldek uh, árnyék jelentéstevője, de egyelőre még az ITRE bizottságban uh, vannak kötelezettségei, ezért helyettesítem őt. Azt hiszem, hogy körültekintőnek kellene, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk. Először is le kell szögezni, hogy mi a célja ezeknek, és két fontos kérdés miatt beszélünk erről először is óriási problémákat okoz a költségvetések kiegyensúlyozása. A tagállamok ezt nagyon nehezen tudják elérni a jelenlegi struktúrák mellett, ugyanis óriási lyukak tántonganak az adózáson, globális adóverseny folyik, ami megnehezíti, hogy bizonyos jövedelemformákat adó alá vonjunk. Ez nem fair, ez nem tisztességes. Itt nem csak arról van hogy új adókat kéne bevezetni, hanem arról, hogy a jelenlegi adózási rendszer mennyire hatékony. És nagyon nehezen magyarázható meg az embereknek a válságot követően, amit kétségtelenül a pénzügyi ágazat okozott, vagy onnan indult ki, hogy pontosan ez az ágazat ne járuljon hozzá, és a tőke mint termési tényező ne járuljon hozzá a költségvetésekhez. Délután majd a szavazás során kifejtjük az ezzel kapcsolatos vény, véleményünket, és itt konkrétan gondolok bizonyos globális termékek adóztatására. Ez a kérdés komoly vitákat váltott ki nemzetközi szinten is. Különböző érvek hangzottak el ugyanazon termékek esetében. Tehát a a, a, a arra kell törekednünk, illetve el kell, meg kell gondolnunk, hogy most vezetünk-e be új adókat, vagy pedig a régi adókat hajtjuk végre hatékonyabban. Ugyanis itt nagyon liberális piaci hatékonysági indokok is felmerülnek. Az állami termékek megadóztatása is a piaci hatékonytalanságok kiigazítását szolgálhatja. Ezeket a kérdéseket komolyan meg kell vitatnunk, épp úgy, mint a válsággal foglalkozó jelentésben tettük, ahol sikerült egyes kérdésekben kompromisszumokat találni, más kérdések sokkal fogosabbnak bizonyultak. Azt is figyelembe kell venni, hogy számos tagállam egyidejűleg tagja a fejlesztés szolgáló innovató finanszírozási csoportnak Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország Luxemburg és maga az Európai Bizottság is tagja ennek a csoportnak, amely éppen azokról a termékekről vitatkozik, amelyeket Podimata asszony is felvetett a jelentésében. Mielőtt még rátérnék arra a széles területre, amiről már szó volt, azt is szem előtt kell tartanunk, hogy az innovatív finanszírozási termékek körébe mi tartozik. Hogyan tudjuk a tranzakciós költségeket csökkenteni? Ez egy nagyon fontos kérdés. A külföldön dolgozók hazautalják a keresetüket, amire óriási tranzakciós költségeket rónak ki. A másik ilyen fontos kérdés a repülőjegyadók. adók. Egyes országok a UNAID-et és nagyon fontos a fejlődő országokba jutó orvosságokat, gyötreket finanszíroznak ebből a forrásból. Meg kell mondanom, hogy sajnos a mi országunk ezt nem teszi többek között más országok mellett, tehát egy egészségtelen verseny alakul ki a tekintetben, hogy kiviselkedik etikusan és ki nem. Uh, a másik uh, kérdés, amivel szintén fontos, hogy foglalkozzunk, az adócsalás, az adó elkerülés. Globális szinten és a tagállamok szintjén nagyon nehéz bizonyos, bizonyos tőkejövedelmek megadóztatása a pénzügyi integritással és gazdasági fejlődéssel foglalkozó munkacsoport is vizsgálja ezt a kérdést. Több tagállam ennek tagja, amelyeket az előbb felsoroltam. És itt közösen próbálnak megküzdeni például olyan kérdésekkel, mint az országok közötti jelentések kérdése, vagy a bizonyos vállalatok tulajdonosi szerkezetének feltárása, a pénzmosással szembeni fellépés. Az adócsalás és az adó elkerüléssel szembeni hatékony fellépés mindenféleképpen fontos, hogy az egyes tagállamokban feltárjuk és betömjük az adózás rendszerében tátongó lyukakat. Uh, a válsággal foglalkozó bizottságban egyetértésre jutottunk, hogy globális szintű megoldásra van szükség, de akkor most nézzük meg, hogy mit tegyünk az európai szintű konfliktus esetében. Nem szabadna ezt a kérdést újra ideologizálni európai szinten. A különböző pénzügyi tranzakciók nem feltétlenül adóztathatók európai szinten, mondják egyesek. Mások ellenkező véleményen vannak. Zöldekként nemrégiben egy tanulmányt jelentettük meg, ahol a különböző, különböző pénzügyi termékek piacait elemeztük. Ha megnézzük az áruk kereskedelmét, az áru forgalmat. Ha ezeket Európában adóztatjuk, akkor elmondhatjuk, hogy ez, ez már az Egyesült Államokban megtörténik. Ha ezt tennénk Európában is, akkor az adó elkerülés szintjét vissza lehetne szólítani, szorítani. Meg kell tehát vizsgálni, hogy egyértelműen rossz-e vagy egyértelműen jó-e, ha a pénzügyi tranzakciókat megadóztatjuk európai szinten. Végezetül pedig egy komoly hatékonysági kérdés is felmerül. Hübner asszony erre rávitott, rávilágított, nevezetesen a pénzügyi tevékenység áfamentes, és itt bizonyos negatív externáliák is jelentkeznek a gazdaság számára. A KKV-k, és a magánszemélyekkel, hogy megfizessék a pénzügyi válság költségét, ami egy negatív externália, ezt korrigálni kell, elnézést, lehet, hogy bizonyos nehet, nehézségeket gördítek az önök útjába, de tehát ezen korrigálni kell annak érdekében, hogy megfelelő hatékonyságot lehessen a rendszeren belül elérni. És szeretném elkerülni, hogy ez a vita egy bal és jobb, vagy adó melletti, adó elleni vita legyen. Figyelembe kell venni az államháztartás finanszírozási igényeket is, be kell tömni az adózási hézagokat, erre mindenféleképpen szükség van, mert egyébként nem tudjuk a szavazók számára elmondani, elmagyarázni, hogy miért van szükség ezekre az intézkedésekre, és miért kell elviselniük a költségvetés kiadási oldalain megteendő kiigazításokat. Elnök asszony, én felhívom a kollégák figyelmét, hogy itt egy nyilvános meghallgatás lesz január 10-én ebben a témában, és majd mindenkit időben tájékoztatunk a résztvevők listájáról. Elég hosszú még a hozzászólók listája, úgyhogy kérem, igyekezzenek rövidebbre szabni a mondandójukat, mint a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők. Utána a bizottság kap szót. and Leonardo Dominici. Anybody else? Uh, Sanchez? Sanchez? Kíván-e még valaki szót kérni? Alin. Igen, tudom, hogy rövidnek kell lennem, de szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. És mindenféleképpen részletesebb vitát igényel. Podimata asszony igen, innovatívan közelítette meg ezeket a kérdéseket. A bizottság ez idáig egyáltalán nem mutatkozott kreatívnak vagy innovatívnak a tranzakciós adó kapcsán. Ezt pusztán csak globális megközelítésből vizsgálták. Mi is fontosnak tartanánk egy hatás elemzést. Engem inkább nem az foglalkoztat, hogy bizonyítékok vannak-e, hanem az, hogy bizonyos politikai akarat hiányzik egyes területeken, a tranzakciós adó bevezetésével, vagy annak hatékonyságával kapcsolatosan mennyivel szorítaná ez ki a pénzügyi tevékenységeket Európából. Podimata asszony megpróbál egy kicsikét a szűk látókörön túl lépni. Van egy saját kezdeményezésű jelentésünk, Nyilvánvalóan itt nem a lehetetlenre törekszünk, nem jogalkotásra, de jó lenne, hogyha a kollégák megvizsgálnák a brit sajtóban megjelent jelentés, miszerint megvan a lehetősége a tranzakciós adónak. A Sussexi Egyetem szerint ez 26 milliárd eurós bevételt hozna világszerte. Tehát még csak nem is 5%-ról van szó tehát 26 milliárdos bevételt eredményezne ez, és szerintem amit be kell vallanom. Ez nem nagyon tetszett a Podimata féle jelentésben, hogy itt mm, azt kellene vizsgálnunk, hogy milyen eltérő szinteket hozna az egyes különböző termékek esetében. Erről majd még részletesebben kéne vitatkoznunk. Nagyon érdekesnek tartom a jelentésben hogy kifejezetten rávilágít arra a kérdésre, amit Schmidt úr is felvetett. Miért tegyük ezt? Az államháztartási hiány miatt és a jelentésben különösen őszinténnek tartom az ezzel kapcsolatos megállapításokat, nevezetesen, hogy ezzel nem feltétlenül szorulna vissza a spekuláció vagy az árvolatilitás, de arra azért nagyon oda kell figyelnünk, hogy ezekkel az adókkal ne destabilizáljuk a piacokat. Én nem azt mondom, hogy ez az egyetlen egy felmérés vagy tanulmány, amire támaszkodnunk kéne, de az tény, hogy nem folyt elegendő kutatás ezen a területen. És a tranzakciók elszámolásának eltérő módja miatt az egyes országok könnyebben tudnak egyoldalúan bevezetni tranzakciós adókat, Ez ugyan megnehezítheti a tranzakciókat, de szerintem a valóta tranzakciókkal kapcsolatos adókat európai szinten is meg lehetne valósítani. Én szerintem Hübner asszony véleményét is figyelembe kellene vennünk. Azt nem hiszem, hogy a brit vállalatok pusztán a stamp duty miatt mentek át, tették át székhelyüket Írországba. Ezt semmilyen tanulmány nem mutatta ki. Számos egyéb ok miatt határozzák meg, vagy befolyásolja a vállalatokat az, hogy hol telepednek meg. Ami pedig a pénzügyi tevékenységek adóját illeti. Igen, erre is mód van, de ez az árnyék banki rendszerrel, rendszer problémájával nem vinne minket előbbre. Az Egyesült Királyságban mindenki fenntartaná a stamp duty-t, senki nem javasolta, hogy ezt töröljük el, ugyan alacsony szinten kell ezt alkalmazni. Még egyszer intenék, hogy pusztán egy egyetlen okra vezessük vissza ezt a jelenséget érvként. Jack FTT. Azt hiszem mindannyian elfogadhatjuk, és mindenki ezt mondta, hogy a bankok nem fizetnek elegendő adót, áfát egyáltalán nem. Tudjuk persze, hogy az áfa adóztatás meglehetősen körülményes lenne a bankszektorban, és emellett még óriási támogatásokat is kaptak. Tehát a tranzakciós adónak valamilyen formája indokolt nyilván, hogy a bankok ne ingyen élvezzék a rendszer összes előnyét. Schmidt úrral és másokkal egyetértek, illetve nem, nem értek egyet abban, hogy a bankok nem egyedül vagy nem felelősek. Végül is ők is felelősnek vallották magukat, tehát nem hiszem, hogy hasznos lenne azt mondani, hogy nem a bankok voltak a kiváltó okai a válságnak. A bizottságban a következőt kéne tennünk. Eléggé frusztrált vagyok, amikor mindig ugyanazokat az érveket hallom, hogy miért nincs szükség plusz adókra. Koordinátorok, koordinátori körben szerintem meg kéne vitatnunk azt, és javaslatot kéne tennünk arra, hogy egy külön tanulmány készüljön, rendelkezünk elő forrással a bizottságon belül, és jó lenne, ha mi finanszíroznánk egy ilyen tanulmányt, más tanulmányok mellett, amelyek már megszülettek, és amelyek amellett érvelnek, hogy megvalósítható a tranzakciós adó. Nagyon jó lenne, ha elkerülhetnénk egy a svédországihoz hasonló helyzetet. Tehát szerintem további érveket is fel kéne tárni. Eléggé kiábrándító, amikor a kollégák mindig arról beszélnek, hogy mit nem tudunk tenni. Természetesen, ha a hatástanulmány azt mondja, hogy nincs lehetőség rá, azt is figyelembe kell venni. De más kutatóintézetek tanulmányai alapján nincsenek erre, ebbe az irányba mutató érvek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Viki. Um, Akkor kezdeném. Ami az euró kötvényeket illeti, ironikusnak tartom, hogy amikor a gazdasági irányításra vonatkozó csomagról tárgyalunk, amelynek a feladata az volna, hogy a tagállamok saját kezükbe vegyék és felelősséget vállaljanak a finanszírozásukért, akkor olyan kijelentések hangzanak el az eurókötvényel kapcsolatosan, amelyek nem veszik figyelembe, hogy maguk az eurókötvények morális kockázatot jelentenének, és csökkentené a tagállamok, csökkentenék a tagállamok felelősségét költségvetésük kezeléséért. Úgy látom, hogy különböző területein Európának nagyon fontos az infrastruktúra fejlesztés a 2020-as stratégia megvalósítása érdekében, és az én tagállamom is olyan, ahol a PPP projektek bizonyították hatékonyságukat, de megfelelő kockázatfelmérés, átláthatóság szükséges ezen a területen, nem szabad, hogy óriási függő kötelezettségek keletkezzenek mérlegen kívül, amelyek hatására a tagállamok pénzügyi nehézségbe keverednek. Tehát, hogyha az ilyen projektkötvényeket bevezetjük, akkor ellenőrzésre is szükség van. Az EIB-t is említették, hogy ez lehetne az az intézmény, amely ellátná ezt a felülvizsgálati funkciót újabb ügynökségre nincsen szükség, csak átláthatóságra és ellenőrzésre, és ne kövessük el azt a hibát, hogy azt gondoljuk, hogy csak azért, mert a privát szféra pénzt tesz egy projektbe, az még nem jelenti azt, hogy ez finanszírozható ez a projekt. Azért eh, tesznek magánpénzt ebbe, mert eh, a veszteségeket az állam vállalja, az alapelv az, hogy az EU-nak nem szabadna deficite rendelkeznie, és az úgy tűnik, hogy becsempészi a deficit kérdését hátulról a rendszerbe. Ironikus az is, hogy amit a felügyeleti struktúrákkal kapcsolatosan elmondtunk, azok után, hogy sokan támogatták Sven is azt az elképzelést, hogy figyelmeztető jelzésekre van szükség, és az első figyel és az volt, hogy ne vezessünk be egy egyoldalú tranzakciós adót Európában, sokan nem hallgatják meg ezt a figyelmeztetést. Ami pedig azt illeti, hogy az Egyesült Királyságban milyen tapasztalattal rendelkezünk. Hübner asszony is hivatkozott erre a tapasztalatra. A londoni tőzsde vezetője is erről az úgynevezett stamp duty-ról nyilatkozatot tett. Valóban a nagyobb szereplők kikerülték ezt, és az volt az eredmény, hogy csak a kis befektetők fizették meg, úgyhogy azért annyira jó megoldás nem volt ez. Részben pontosan ezért alakult ki a az átláthatóság hiánya és egyéb problémák, úgyhogy azt mondanám, hogy az ilyesfajta adók lehet, hogy jól néznek ki, de globális szinten kell őket érvényesíteni, és Svennek köszönöm, hogy említette az áru piacok szerepét. Ami pedig a karbon adó kérdését illeti, valóban nem szabad, hogy állandó adó legyen ez, hanem változtasson a hozzáálláson több tagállamban vannak egyedi karbonadók, és Európai Uniós szinten lehet, hogy ellenhatás lesz ez az európai szintű adó. Pénteken találkoztam az Egyesült Királyság legnagyobb konténer kikötőjének, képviselőjének, és csak azt láttuk, hogy óriási egyensúlytalanság jelentkezik az, a feldolgozóipar területén. Már ilyen egyensúly hiány van a világon, és nem szabad, hogy ezt még rosszabbítsuk ezt a helyzetet. Végül pedig Németországban lehet, hogy visszajönnek ezek a szállítmányok, de ez egy EU-s adó volna. Ami pedig az adóztatást illeti, anélkül, hogy elmondanánk, hogy mire költjük a pénzt, a tagállamoknak természetesen megtakarításra is szükségük van, és amikor adót vetnek ki, akkor világosan meg kell, hogy mutassák a nyilvánosságnak, hogy hol vannak ezek a megtakarítások. És ezek igen fájdalmas megtakarítások. Az EU-nak is meg kell vizsgálnia, hogy hol tud megtakarítani, és nem csak innovatív forrásokat kell feltárnunk. Köszönöm, Guna. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak hogy ilyen értékes gondolatokkal járult hozzá a vitához. Három észrevételem van először is az eurókötvényel kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy ez ellentmond annak, amit el akarunk érni már, ami a gazdaságirányítást illeti, és a szankciókat. Az eurókötvény pontosan semlegesíti vagy csökkenti a releváns szankciókat, amelyeket a kamatlábakkal kapcsolatosan már bevezettünk. De ez egy érdekes kérdés, mert az eurókötvény és most nem az általános értelemben beszélek, azt jelenteni, hogy a nagyobb adókkal rendelkező országok magasabb kamatokat fizetnének, mint a deficites országok befektetői. Én nem szeretném, hogyha ezt kellene elmagyaráznom azoknak az országoknak, az állampolgárainak, akik már most magasabb adókat fizetnek. Második, ami a széndiokszid adót illeti, ez természetesen nem fenntartható adó. E, az elképzelés arra vonatkozik, hogy majd megszüntetik idővel, de különböző országokban más és más a helyzet. Éppen ezért ez egy tagállami hatáskörbe tartozó kérdés kell, hogy legyen. Más a helyzet Lengyelországban és Svédországban is a különbség óriási és egy közös európai karbonadó más hatással volna a lengyel gazdaságra, mint a svéd gazdaságra, és még sok példát lehetne erre mondani. Aztán, ami az innovatív finanszírozási eszközöket illeti, minden tiszteletem, de azt kell mondanom, hogy az új adó az nem innováció, ez az egyik legrégibb trükk a világon. És még egy titkot elárulok. Kérem, hogy mindenki kösse be magát. Nincsen már több pénz, amit rejtegetnek valahol a pincékben Európában. Most már nem Donát Kacsa világában élünk, ahol fel vannak halmozva a pénzek. Most amink van, az adókból származik. Nincsenek valahol új tagá- állampolgárok, akiket még meg lehet adóztatni, ugyanazokról az állampolgárokról beszélünk, akik már amúgy is fizetnek, úgyhogy vagy magasabb kamatokat, vagy magasabb adókat, vagy magasabb árakat rójunk rájuk. Ez az egyetlen forrása az innovációnak. Hogyha valaki még ennél innovatívabb dolgot tud mutatni, az már megérett a Nobel-díjra. És mit úr is említette, ezt a vonatkozást, de azért nem értek teljesen egyet vele. London számára siker volt ez, mert a Stockholmból áthelyeződött Londonba a forgalom nagy része. A tranzakciós adó valószínűleg Shanghainak volna előnyös, mert Shanghai polgármestere pontosan azt szeretné, hogyha 20 év múlva Sánkháj volna a világ legfontosabb pénzügyi központja. Én nem szeretném ezt elősegíteni. A pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adó arra épül, hogy nem jók a tranzakciók. Én másként gondolkodom. A pénzügyi tranzakciók mértékének növekedése változtatta meg a világ gazdaságot több a kereskedelmi tranzakció, több a befektetés, és nincsenek határok a befektetésekben. Ezért a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adó azt jelenteni, hogy csökkenne a kereskedelem, a befektetések köre, kevesebb ügy lett volna, ennek nem látom az előnyét sem a szegény országok szempontjából, sem pedig a deficites országok szempontjából. Kedves kollégák, a nagy deficittel működő országoknak van leginkább szükségük a nagyszámú pénzügyi ügyletre. Beszélhetünk Görögországról, vagy más országokról, amelyek deficittel rendelkeznek, hiszen ez költséges és nagyon drága ezeknek a hiányoknak a finanszírozása. Most spekulálhatunk sok mindenről, és mindig spekulálunk, amikor bizonytalansággal találjuk magunkkal szembe, magunkat szembe. És a deficit ilyen bizonytalanság. Azok az intézmények, befektetők, akik finanszírozzák a görög deficitet, egyelőre folytatják ezt, Persze, hogyha nem akarjuk ezt folytatni, növekedhetnek az adók, de azt tudnunk kell, hogy a tranzakciós adót a szegény, kevésbé tőkeerős régiók fizetnék meg, vagyis pontosan azok, amelyeknek több kereskedelemre, több tranzakcióra van szükségük. Csak hogy röviden mondtam volna ezt el. Látom, hogy nagyon csalódottan néznek rá röviden, rossz ötletnek tartom és egy rossz ötletet nem szabad végrehajtani, ez az én alapszabályom, köszönöm. Um, köszönöm szépen. Köszönöm. Az előadónak köszönöm azt a munkát, amit elvégzett. Néhány kérdésre szeretnék rámutatni, talán ezeket is figyelembe vehetné. Van egy általános elképzelés, hogy nincsen adósemlegesség. Az adónak mindig van valamilyen hatása arra, hogy hogyan működik a verseny, arra, hogy milyen ösztönzők és fékek működnek a gazdaságban. Tehát amikor az adózásról beszélünk, ennek a változásáról, akkor nem csak a status quo-t változtatjuk egy ideális vagy semleges módosítás nem létezik. Ebben az értelemben nincsen semleges, kiegyenlített pálya az országokon belül sem, az EU-n belül sem. A kérdés, hogy hogyan tudunk okosan változtatni a jelenlegi infrastruktúrán belül. Két-három kérdés merül itt fel. Először is, vagy nem lépünk, Ez az a vita, amit legitim módon folytatunk a tranzakciós adóval kapcsolatosan. A kérdés, hogy ezt bevezethetjük, hiszen ez megváltoztatná az adózás szerkezetét. Aztán másodszor. A kérdés az, hogy ki lép először. Úgy gondolom, hogy nem reális abban reménykedni, hogy a G20-akon belül vagy más területen valahol mindenki ugyanazt a lépést ugyanabban a pillanatban tenné meg az adózás területén. A kérdés tehát, hogy különböző régiókban, országokban hogyan érhető el ez az egységes fellépés. Erre majd visszatérek kicsit később. A harmadik kérdés az ilyen alapvető kérdéssel kapcsolatosan és a semlegességgel kapcsolatosan, hogy az adók óriási terhet jelentenek a kis- és középvállalkozások számára és a munkavállalók számára, és ez nagyon méltánytalan, igazságtalan feltételeket jelent. Aztán az itt javasolt intézkedésekkel kapcsolatosan először is, ami azt az elképzelést illeti, hogy a tevékenységi és tranzakciós adót úgy vizsgáljuk meg, hogy ezek ne egymás kiegészítőek legyenek, hanem különböző elemei egy rendszernek. Én szimpatizálok ezzel. Globálisan és európai szinten az FTD nagyon fontos, az árnyék bankok, az e- egyéb kérdések szempontjából Jelen pillanatban az árnyék banki tevékenységekre vonatkozólag óriási ösztönzők működnek eh, az adózás, az osztatás hiánya miatt, és ez nagyon lényeges eszköz az átláthatóság szempontjából. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy eh, megvan ez a globális szempont, hogy kinek kell először lépnie és hogyan. És ez a dilemma a játék elméletben is felmerül. Időben korlátozottak a lehetőségeink, több tanulmány foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne ezt elindítani regionális szinten, és hogyan lehetne ezt ellensúlyozni regionális megállapodásokkal. Az FTD-n belül, ugyanúgy, mint a karbonadónál, az a nagy kérdés, hogy nagyon sok kérdéstől függ, hogy a cégek hova helyezik központjukat, gyártásukat, pénzügyi központjukat, és az adózás csak egy szempont, nem a legfontosabb ráadásul. Ami a széndiokszid adót illeti, valóban kiegészíteném mindezt azzal, hogy egyfajta határ kiigazítási intézkedések kellene kezdeni a, a széndiokszid területen, hogyha meg akarunk felelni a, cége, a célkitűzéseknek és az ETS rendszer feltételeinek. Vagyis nem szabad kvótákat kellene, vagy ingyenes kvótákat kiadni. Ez nagyon fontos ennek a struktúrának a vizsgálatánál. Az innovatív eh, pénzügyi eszközök és eh, a fejlesztés vonatkozásai nekem igazából nem szimpatikusak a, az adócsökkentések. Lehet, hogy azért, mert én Skandináv országból származom, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos erőforrást jelentenek a beszedett adók. Aztán korábban is beszéltünk már erről, vagyis az olyan torzító tényezők, mint az adócsalás, adóelkerülés, illetve az adóparadicsomok működése. Valóban globális adókra is szükség volna, de azért ez egy hosszú távú cél, eddig ne várjunk a lépéssel. Végül pedig vagy ebben a jelentésben, vagy egy másik jelentésben foglalkoznunk kell arra, azzal a kérdéssel, hogy a forrásokra vonatkozó számviteli rendszereket hogyan kell kialakítani, már ami a GDP elszámolását illeti. Én erről szeretnék majd beszélni, vagyis a források adóztatásáról az erőforrások adóztatásáról, nem csak a CO2 adóról. Itt hatékonyság növelésre van szükség. Köszönöm. Um, right, colleagues, we've got a slight time crisis. Kollégák, kifutunk az időből. Válságos módon érde érdekes a téma. Igye, igyekezünk ezt megoldani. Pervans a következő hozzászóló. Köszönöm. Köszönöm az előadó munkáját, mert egy nagyon lényeges téma és vitatott téma ez az ügy. Hogyan akkor fontos lépések indulhatnak el? Amikor elkezdünk vitatkozni innovatív erőforrások ügyében, akkor érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy melyek ezek az erőforrások. Lehet, hogy evidenciákat mondok, de mégis hasznos, hogyha végig gondoljuk, melyek az erőforrások. Például a pénzügyi erőforrások adóztatása arról szól, hogy a befektetések hasznát bizonyos módon újraosztjuk. Tehát ez egy újraelosztása a javaknak. Podimata asszony jelentése megfogalmaz javaslatokat, és ezek a javaslatok megfelelnek kettős aggájainknak, hiszen figyelembe kell vennünk a következőket. Manapság Európában sokat hivatkozunk a környezetvédelemre, és vissza is élünk ezzel a kifejezéssel. Amikor kibocsátási kvótákat határozunk meg, aztán lehetővé tesszük ezeknek a cseréjét. Akkor az energiafogyasztás csökkentése helyett, a hatékonyság keresése helyett inkább egy piaci korrekciós mechanizmust indítunk el, amely adóbevételeket eredményez. Ezt jelenti a kibocsátások kereskedelmi rendszere. az energia felhasználás területén radikális ez a megközelítés. Hökmárkor kár, hogy elment, mert ő az egyik nagy védelmezője. Van a, a, a fizessen a szennyező elv, amely hasznosnak bizonyul. Miért nem vezetjük be ezt a bölcs gondolatot a pénzügyi piacon? Tegyük világossá, hogy a világ bankárai felelősek a tevékenységeikért és járuljanak ők is hozzá ahhoz, hogy helyreálljon nem csak az államháztartások egészsége, hanem a gazdaság befektetési képessége. Ez szerintem egy nagyon fontos szempont. Aztán a második érv, amit sokszor hallunk, úgy tűnik, hogy ez világméretekben működik. Arra hivatkoznak, hogyha nem vigyázunk, az európai befektetők elpártolnak tőlünk, elmenekülnek a világ más tájaira. Joseph Stiglitz, a nagy közgazdász egyre inkább arra utal az elméleteiben, hogy ha szökni akarnak, hát menjenek hagyjanak bennünket itt békében és boldogságban élni Európában. Tehát nem kell ettől megijedni. Nem szabad azt gondolnunk hamisan, hogy ha nem tetsző mozdulatokat teszünk, akkor óriási katasztrófa lesz, és ezért meg se szabad mozdulni. Én inkább azt mondom, hogy napról napra nem szabad elviselnünk ezeket a negatívumokat. Főleg azt nem, hogy az Atlanti óceán túloldalán meghozzák a döntéseket, mi pedig defenzíven lenyeljük őket, és feláldozzuk a szuverenitásunkat. Aztán a másik délelőtti és számomra megkapó érv a következő, hogy van olyan, hogy jó spekuláció. a pénzügyi ügyletekre kivetett adó az valamiféle hozzáadott értéket adóztat meg. Például akkor, amikor a hitelminősítők leminősítették a görög állam hitelképességét, akkor az én irodámban hallottam olyan magyarázatokat, hogy ennek nem volt semmiféle spekulatív háttere. Egyszerűen csak a reális pénzfolyamatokat követték. Mit is jelent ez? Képzelés áll e mögött, hogy a piac szereplői irányítják a piaci folyamatokat, és a saját előnyükre teszik ezt. Újra kell rajzolnunk a határait a pénzügyi terület irányításának, és ebben az értelmezésben kell vizsgálni a spekulációt. Viki Ford asszony érveire a következőket tudom válaszolni. A tagállami költségvetések szempontjából erkölcsi veszélyt, morális veszélyt jelent az, hogyha bevezetik az adót. Szerintem pontosan fordítva van. A tagállamok joga az, hogy bevételekhez jussanak, és az euró kötvények éppen, hogy ennek az eszközei, a finanszírozásnak az eszközei másképpen nem juthatnának forráshoz. Tehát éppen, hogy hasznos ez a tagállamok számára. Ez lenne a helyes megközelítés. Aztán a jelentésben megfogalmazódik az, hogy csak világméretekben érdemes bevezetni a pénzügyi ügyletekre kivetett adót, máskülönben Európa elveszíti a verseny előnyét. A válságról szóló jelentés felhívja arra a figyelmet, hogy nemzetközi megállapodásokat kell megpróbálni elérni, de Európa mégiscsak előőrse úttörője ennek a mozgalomnak. És ebben a szakbizottságban megvan a magunk külön felelőssége ebben. Úgy gondolom, hogy az államháztartás fenntarthatósága kritikus kérdés, és hogyha nem tudunk új bevételi forrásokat bevonni a gazdaság jövőbeni életben tarthatósága céljából, illetve a fenntarthatósága céljából, akkor elveszítjük a lendületet. És a Podimata jelentés erős elemek említésével arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenlegi válságából akkor tudunk kilábalni, hogyha tovább lépünk a stabilitási paktum keretein és világméretekben gondolkodunk, akár az USA-t, akár Kínát is számba véve. És szükséges lenne, hogy a pénzügyi ügyletekre egységesen adót vessünk be, valamint a kibocsátásokat a klímaváltozás elleni küzdelem keretei között megfoghatóvá tegyük. Tehát erre kéne törekedni. Right. As I said, we've... Nos, ahogyan említettem, már is 10 perc csúszásban vagyunk. Fontos ez a vita, valahogyan kezelni kell a helyzetet. A javaslatom, hogy folytassuk itt a teremben ezt a témakört, és aztán a 11-es napi rendi pont a befektető kártalanítási rendszereknek a témája, mert tudom, hogy az árnyék előadóink itt vannak, és ők nem tudnak megfutamodni. A tolmácsok ugye elhagynak bennünket fél egykor, és tolmácsolás nélkül folytatjuk. Hogyha <clears throat> Oli Schmidt véleménye megvitatható ebben a formában, akkor tegyük ezt. Tehát a másik változat az lenne, hogy délutánra, a szavazások utánra tegyük át a 11-es témát, viszont akkor már nem lesznek itt az árnyék jelentéstevők. Podimata asszony jelentését mégiscsak meg kell vitatnunk, hiszen ez fontos és érdekes. Ezért erre vonatkozik a javaslatom. Viszont a hátralévő felszólalásokat a lehető legrövidebben fogalmazzák meg, hogy nehogy kettőgét kelljen ülnünk. Antolin, aztán Blőne, Sziklőne következnek, és aztán a bizottság. De most kizárólag a hatásvizsgálat témájához szólnak hozzá, aztán Podimata, asszony és Oli Schmidt jelentése következik. Először is Antolin. Köszönöm, Nagyon érdekes volt, ami elhangzott, és amikor innovációról beszélünk, nagyon furcsa, hogy amikor általában pénzügyi vagy adóügyi szempontból tekintjük, ez, ebben nincsen sok innováció. Úgyhogy ezen azért el kell gondolkodni. Először is azért, mert most már költségvetési konszolidációt élünk meg, fel kell vállalni bizonyos felelősségeket a globalizációval, a közösségi rend kialakulásával kapcsolatosan, a pénzügyi válsággal kapcsolatosan, és fenntartható megoldásokat kell találnunk. Egyik eszközünk a szabályozás, a felügyelet, a másik pedig egyfajta adóügyi vagy költségvetési eszköz, és sok esetben a nemzeti válasz nem elégséges, tudnunk kell, hogy ezek nem oldják meg a, a problémát. Ezért nagyon érdekesek és relevánsok ezek a kérdések, a karbonadó, az euró a kötvény, úgyhogy ezeket egységesen kell kezelni. Ami a pénzügyi ágazatot illeti, van egyfajta szimmetria az a munkaerő és a költségvetési politikák között, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a reálgazdaságot szolgálja a pénzügyi politika, hiszen a reálgazdaságnak kell központban lenne, ezek, ezzel lehet teljesíteni a közösségi terheket, fenntarthatóvá kell ezt tenni a válság, súlyos terheket ró az adófizetőkre. Nagyon fontos, hogy a belső piac működése szempontjából közös szempontok érvényesüljenek. A pénzügyi piacokon érvényesülő szabályok szempontjából is el kell gondolkodnunk az adón arányok tekintetében másodszor. Ami az euró kötvényt illeti, ez egy közösségi eszköz, és egyfajta képességre van szükség. Ez egy képesség, amit még nem használunk ki, egy kapacitás. És tudjuk, hogy a gazdaság irányításnak megvannak bizonyos elemei, de nem mutattuk még be az összes elemét. A közös monetáris politika azt jelenteni, hogy közös közös árfolyamokat dolgozunk ki, de ezt eltérő kamatlábakkal nem tudjuk megtenni. Vagyis a stabilitási paktumnak meg kell felelnie minden országnak, és konvergenciának kell érvényesülnie a kamatlábak tekintetében is, ahhoz, hogy monetáris közös politikát tudjunk kidolgozni hogyha nincsen egy ösztönző rendszer arra, hogy közelítsenek a kamatlábak, akkor aszimmetrikus lesz ez a fajta politika, és súlyos problémákat vet majd ez fel. Aztán a karbonadó kérdése is nagyon lényeges, közösségi szinten kell ezzel foglalkozni, közös szabályokra van szükség, és közös kereskedelempolitikára is fel kell tenni, hogy mi az a költségvetési működés, amit globális szinten érvényesíteni tudjunk az árfolyamok politikájában, és ennek koherens politikának kell lennie, és ezt a témát is részletesen tárgyalnunk kell. Right. It's actually, uh, Leonardo... Igen, valóban Leonardo uh, Dominici közben elment, legalábbis a listáról hiányzott, illetve a titkárság lehet, hogy túl korán dobta fel az ő nevét, Leonardo Nos, csak egészen röviden szeretnék hozzászólni, mivel annyi minden elhangzott mert Arra szeretnék konkrétan kitérni, amit és Schmidt említett, hogy eh, nagyra értékelem egyébként az ő lényeglátását és világos megfogalmazásait. Az ezzel kapcsolatos probléma a következő azért ülünk ma itt megvitatva ezeket az ügyeket, mert két éve kitört a válság. És az európai polgárok, illetve a közvélemény intézkedéseket vár. Egyeseket már meg is tettünk. Elvárás, hogy legyen valamiféle felügyelet, de nem vagyok benne biztos, hogy ez elég. A spekuláció problémája valóban létezik, igaz? Látnunk kell, hogy a piac hogyan működik, illetve ebből mik következnek, és természetesen disztingválnunk kell az egyes jelenségek között. De ezt az egész problémát a két évvel ezelőtt kitört pénzügyi válság nélkül nem ülnénk itt, és nem vitatnánk meg. Hogyha nem szállt volna el több európai ország államadósága, akkor is fölösleges lenne, hogy itt üljünk. Ezért kell reagálnunk, mert ez már megtörtént. És nyilván célra vezető, hathatós, hatékony válaszokkal kell előállnunk. Ez pedig a spekuláció jelenségére is vonatkozik. Mert így tudjuk hatékonyabbá tenni a piacok működését. Tehát, hogyha az európai versenyképesség valóban aggaszt bennünket, illetve az euróövezet versenyképessége különösen, akkor más dolgokat is tekintetbe kell vennünk, többek között az euró leértékelődését. Mert ennek is nagyon jelentős a terhe egyes országokra, növeli az adósságokat, és az export lehetőségeiket rontja. Godfrey, mondja az elnök. Uh, Nos, ezt létrehozzuk ebben a csoportban, és ez azt jelenti, hogy ha az Európai Unióban megadóztatunk valamit, viszont a világ más tájain adómentesen működhet, akkor egyszerűen áttelepül oda. Lehet, hogy nem szeretjük ezt a gondolatot, de akkor is így van. Tehát, hogyha itt megadóztatjuk, megszorongatjuk, akkor elmegy innen. Ha túlszabályozunk, elmennek máshová. Ez tény és való. És ezt szerettem volna elmondani támogatom ezt a meglátást. Aztán az államadóság, néha ebben a csoportban is elfelejtkezünk erről, az állampolitika eredménye, a politikusok döntéseinek a következménye. Tehát, hogyha egy állam túlzottan eladósodik, akkor a, az államot kormányzó politikusoknak a hibája nem valamiféle viszmajor, vagy természeti csapás. Aztán sokat hallunk itt a széndiokszid kibocsátások megadóztatására. A szén maga, a szén monoxid, a szén dioxid három különböző anyag. Tehát amikor azt mondjuk, hogy carbon tax angolul, akkor nem a szenet adóztatjuk, hanem a széndiokszidról beszélünk, úgyhogy széndiokszidról beszéljünk a jövőben. És aztán a széndiokszid kibocsátás egyfajta szennyezési forma. A szellem igényesség fontos ebben a szakbizottságban. 59 óta nem nőtt az éghajlat változásnak a mértéke, illetve az átlag hőmérséklet. Voltak a középkorban is meleg időszakok, ezt a római klub is tudja, tehát ezt a sok butaságot hagyjuk végre abba. Ne tömjük a gyerekeink és az unokáink fejét ezzel a sok butasággal tele. Foglalkozzunk a valós jelenségekkel, mi történik a világban, a pénzügyek és a környezet területén is, mielőtt még késő lenne, és a dolgok nagyon rossz irányba fordulnak. Um, thank you. Köszönöm, elnök asszony. A polimata jelentést én is nagyon érdekesnek és gondolatébresztőnek tartom. Ami az innovációt kifejezést illeti a jelentésben, én egyetértek, hogy amikor adózásról beszélünk, az innovációt nem úgy kell értelmezni, hogy valami új pénzeket ásunk elő, amik korábban nem kerültek elő. Itt ugyanazokról a fogyasztókról van szó. Ugyanakkor az adó, az adózás célja nem az új pénzek megtalálása, hanem az újraelosztás tehát az állami szektor, akár nemzeti, regionális vagy európai szinten, azt jelenti, hogy nagyobb hányadban oszt el újra. Ha a fogyasztókról beszélünk, a fogyasztó különböző minőségben jelenik meg. Lehet befektető, vagy utazó, vagy bizonyos árufélék megvásárlója, vevő, az adózás itt egyfajta jelzésként kell, hogy szolgáljon az, a teherviselésre vonatkozóan. a jövedelem vagy a keresők között is különböző kategóriák vannak, alacsony jövedelmű, közép, magas jövedelmű, úgy mint kisvállalat, közepes vagy nagyvállalat. Tehát az innovativitás arra vonatkozik, hogy az adóterhelést mélt, hogyan tudjuk méltányossá tenni. Ezidáig, ha a pénzügyi szektort privilegizáltnak tartottuk, akkor őket is be kéne vonni. Miért kell őket másképp adóztatni, mint más ágazatot? És ugyanez vonatkozik a gazdasági tevékenységre a polluter pay, tehát a szennyező fizet elvet, ha alkalmazzuk, akkor a legszennyezőbb tevékenységeket is meg kell adóztatni, hiszen ez káros a társadalomra nézve. Tehát én nagyon is azt szorgalmaznám, hogy innovatívak legyünk, találjunk új módokat az adó teher, vagy a teher megosztásra, Tudjuk, hogy az adót sokan át is tudják hárítani. Végül is lehet, hogy nem az fizeti meg az adót, akire kivetik eredendően. Köszönöm. És most a bizottság felé fordulok. Itt többen említették a hatásvizsgálatot, a hatástanulmányt, ha erről hallhatnánk néhány szót de kérem, hogy legyen rövid, mert igencsak szorít minket az idő. Köszönöm, elnök asszony, igen, rövid leszek. A bizottság elkötelezett a hatásvizsgálat elvégzése mellett, mégpedig jövő nyár, nyárig, ez a közleményünkben is egyértelmű, ami októberben megjelent. A bizottság szempontjából mi Sajnálatosnak tartjuk, hogy a jelentéstevő a jelentésében a bizottságunk vonakodására vagy késlekedésére utal. A mai vita rávilágít a hatást vizsgálat fontosságára. Az egyik fontos dolog, hogy sokféle vélemény uralkodik az FTT célját illetően. Itt egy sor adóról van, ami némi zűrzavart okozhat, nem csak a gyakorlatban, hanem még a tudományos körökben is. Itt egyértelmű utalás hangzott el a bizottság innovatív, tehát hogy mennyire hiányzik az innovativitás a bizottság részéről. Az általunk javasoltad az innovatív, és pontosan azokra a nyereségekre irányul, amelyek a pénzszektorban, amelyeket érdemes megvizsgálni. És ez egyfajta benchmarkként is, egy referencia értékként is szolgálhat. Végezetül még egy szempont a tranzakciós adó hatáját illetően. El kell dönteni, hogy mit akarunk. Hosszas viták folytak egy stamp duty, tehát egy illetékfajta adóval kapcsolatosan. Itt sokan arra törekednek, hogy olyan szofisztikált termékekre is kiterjesszük, mint például a derivatívák. De ezek egyelőre adómentesek, ha ezekre ki akarjuk terjeszteni, akkor nagyon körültekintően kell kialakítanunk, hogy a kereskedelem ne ö, hagyja el Európát, ne helyeződjön át a forgalom más régióba. A rövid táv nem lehet ki, megfelelő kiindulópont a kockázat az, hogy a káros tevékenység, ha a káros tevékenység tovább folytatódik, és a tevékenységek elhagyják Európát, akkor itt a jó és a rossz kart, karba, kart karba öltve fog megjelenni. Tehát ezeket a szempontokat meg kell vizsgálni, és legvégezetül a bizottság tisztában van annak szükségességével, hogy a szabályozói és adó következményeket az, az EU egészének vonatkozásában kell alaposan megvizsgálni. Köszönöm szépen. Aninek adom majd meg a szót, és kérem, hogy rövid legyen, hiszen hosszas vitát folytattunk, és tekintettel kell lennünk arra, hogy a következő eszmecserét majd úgy kell megszervezni, hogy több időt szálljunk a vitára. Ani? όσο πιο σύντομα γίνεται, ξεκινώντας από την τελευταία παρατήρηση. Nagyon rövid leszek. Azzal kezdeném, amit az Európai Bizottságtól hallottunk az utolsó felszólalásban a jelentésben, és az előadásomban sem beszéltem másról, mint ami ebbe a hatáskörbe tartozik, vagyis hogy túl sok idő telt el és az Európai Bizottság még nem reagált a helyzetre, pedig már több mint egy éve ezt kérjük, vagyis egy hatástanulmányt. Azt, mondták, azt mondják, hogy ez majd nyáron megjelenik, jó, de ezt elismétlem, mert már beszéltek erről többen, vagyis azzal kezdeném, amiben mindannyian egyetértünk. A hatástanulmány ezt mindannyian fontosnak tartjuk. Miért? Azért, mert vagy egy európai szintű kamatlábbal egyetértünk, vagy sem, de mindenképpen szeretnénk egy hatástanulmányt arra nézve, hogy egy ilyen intézmény, vagy egy ilyen intézkedés milyen hatással volna európai szinten. Nagyon fontos volna egy nemzetközi szintű megállapodást létrehozni, hogy ez az adó az egész globális gazdaságban érvényesüljön. Nagyon fontos, hogy megkezdődött ez a vita, de úgy gondolom, hogy ideje van, hogy meghatározzuk a hogyant is. Mi a legjobb módja annak, hogy egy világszintű globális megállapodás jöjjön létre. Az Európai Unió hogyan fejthet ki nagyobb nyomást a e tekintetben jobb eredményekkel. Sok kolléga beszélt arról, hogy milyen veszélyes Európa versenyképességére nézve, hogy meneküljenek a kontinensről a vállalkozások, stb. Ami a gaz az energetikai és éghajlat csomagot illeti, tudnunk kell, hogy ez eh, milyen eh, veszélyt eh, jelent az európai gazdaságra. Ez az ipar menekülésével is járhat. Nagyon ambiciózusak a, az éghajlatváltozással kapcsolatos céljaink, de 2008-ban elhatároztuk, hogy előrelépünk ezeknek a céloknak az irányában csökkentendő a széndiokszid kibocsátást, illetve egyéb üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. És ennek köszönhetően a versenyképességünk csak növekedett. Hogyha ezt a döntést nem hoztuk volna meg, nem követték volna más országok is a példánkat, hiszen ma már sok hasonló intézkedést alkalmaznak különböző országokban, bár nem sikerült globális szintű megállapodást kidolgozni. Szeretnénk továbbra is vezető szerepet játszani ezen a területen, és ez az eddigiekben sikerült is. Kiderült már többször, hogy a válságot nem a pénzügyi ágazat okozta, ezt sokan mondják, ahogyan a Beresz jelentésben is áll ez. Én azért ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagy mértékben a pénzügyi terület felelős a válság kialakulásáért. Azt is kifejtette valaki, hogy a politikusok, a miniszterek feladata, hogy meghatározzák, hogyan járulunk hozzá a válság megoldásához. Én úgy gondolom, hogy itt elsősorban a görög válságról kell beszélnünk. Éppen ezért megismételném, hogy a 2008-as válság világos, hogy a pénzügyi ágazat által előidézett válság. Többször elmondtuk, hogy a válság megoldása érdekében nemzeti és európai szintű hatásköröket kell meghatároznunk. Ez világos. Azután, amit mindannyian tudunk, de erről nem akarok részletesen beszélni, mindannyian felvállaljuk ezeknek a rossz döntéseknek, korábbi rossz döntéseknek a költségeit. Most innovatív pénzügyi eszközökről beszélünk, illetve arról, hogy hogyan gyógyíthatjuk meg a beteg költségvetéseket. Ez Európa egészére vonatkozik, ez kétségtelen. Úgy gondolom, hogy nem szabad arra korlátozódnunk, hogy európai szinten tárgyaljuk ezt a témát, ennél tovább kell lépnünk. Sven kolléga is elmondta, hogy ne próbáljuk ideologizálni ezt a vitát. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Európa, európanizáljuk ezt a vitát, vagyis európai szintre hozzuk, vagyis olyan eszközöket kell választanunk, olyan pénzügyi, költségvetési eszközöket, amelyek egyrészt fenntarthatóak, másrészt, ahogyan a kollégák is kifejtették, nincsen értelme arról beszélni, hogy új finanszírozási eszközöket találunk, anélkül, hogy azt megtárgyalnánk, hogy a jelenlegi forrásokat hogyan tudjuk hatékonyabban kihasználni. Mindkét esetben lényeges szem előtt tartani a közös európai érdekeket. Az euró kötvények szempontjából Hübner asszonynak igaza van, európai szintű projektek finanszírozására lehetne használni ezeket a kötvényeket, illetve az államadóságok finanszírozására. Mindkét értelemben használjuk az euró kötvény fogalmat, de természetesen jó volna megkülönböztetnünk ezt a két irányultságot, hiszen két különböző fogalomról van szó. Ami az a közös adósságkezelést illeti, ez nem azt jelenteni semmilyen körülmények között, hogy mindez a szankciók alkalmazásának ellenében hatna olyan államokkal szemben, amelyek túlságosan nagy adósságot halmoznak fel. Természetesen kell valamilyen ösztönzőnek lennie arra, hogy ezek az országok javítsák a helyzetet de ez a büntető stratégia nem működik kizárólagosan, valamiféle vonzó stratégiát is ki kell dolgozni. Nagyon köszönöm mindenkinek észrevételeiket, és remélhetőleg folytatni tudjuk majd ezt a vitát a következő hetekben. Nagyon érdekesnek tartom az elhangzottakat. Köszönöm. Köszönöm, Annie. Az időpontok, az e- eredeti módosító indítványok határideje november 12-e, de érkezett egy kérdés, hogy ezt hosszabbítsuk meg. Úgy, ez, ha technikailag elfogadható, akkor november 16-a, tehát jövő kedd 12 óra a módosítók határidejének, határideje 30-án tervezzük a vitát, és január 25-én a szakbizottsági szavazásra kerülnénk sort, és, sort, és a februári plenárisra kerülne a kérdés. Ez egy nagyon fontos téma, ami következik, a befektetők ártalanítási rendszerekről. Még 5 percig áll rendelkezésünkre tolmácsolás, utána angolul kell folytatnunk. Ezért elnézést kérek, de az előző vitánk is nagyon fontos volt. Ole, köszönöm a megértésedet, és elnézést nekem is már másút kell lennem, éppen ezért eh, Edmund Kruna kollégának adom át a szót. É, nem, nekem nem kell máshova mennem, mondja az úr, úgyhogy továbbra is engem kell hallgatniuk. Nagyon szépen köszönöm, mint ahogy az elnök asszony említette, ez egy nagyon fontos irányelv a befektetők ártalanítási rendszerekre vonatkozóan. Az ICS rövidítésre hallgat ez. Sajnálom, hogy nem a zöld vagy a türkisz hét előtt került sor erre a vitára, a munkaanyag minden esetre rendelkezésre áll, ami tulajdonképpen egyfajta keretet ad, vagy alapot ad a vita megindítására remélhetőleg, és bízom benne, hogy konszenzusra tudunk jutni. Itt nem pénzügyi tranzakciós adóról van szó, hanem sokkal közvetlenebbül hivatott a fogyasztók, a befektetők védelmét szolgálni. Tíz évvel ezelőtt született ez az irányelv, és elérkezett az ideje, hogy ezen a rendszeren, a szabályokon javítsunk, ezeket nemzeti szinten is tovább fejlesszük. Az irányelv szerint, vagy a módosítás szerint 20, 20 ezer euróról 50 ezerre emelkedne a minimális kártérítés, kilenc hónap a határidő, fokozottabb és szélesebb körű tájékoztatást ír elő a módosítás, valamint hosszú távú felelős finanszírozást. A bizottság javaslata szerint van egy minimális finanszírozási, előfinanszírozási szint, és a védelem köre is erősödne, szélesedne harmadik felek nem teljesítése esetén olyan befektetési alapok esetében, ahol harm, amelyeket harmadik fél kezel. Szerintem három fő kérdés vetődik fel. Ehhez természetesen hozzátehetnek továbbiakat is, ezekre kéne a vitát irányítani. A finanszírozási mechanizmusok hatájának kiterjesztése. A bizottság az irányelv hatájának kiterjesztésére tesz javaslatot olyan vállalatokra nézve is, amelyek bármilyen formájú, bármilyen befektetési szolgáltatást nyújtanak. There are strong arguments for, for um, a hatája kapcsolatosan felmerülnek a kérdések, hogy a kezelőkre, illetve az egység tulajdonosokra mennyire terjedjen ki ez a hatály. Ugyanis az irányelv már eddig is komoly mértékű védelmet biztosít. A szélesebb hatály azt jelenteni, hogy a felhasználóknak is közvetlenül hozzá kéne járulniuk a rendszerekhez. Az európai alap és eszköz szervezet az FAMA körülbelül 27 milliárd euróval számol, ami kikerül a rendszerből 10 év alatt. A bizottság javasolja, hogy minden tagállamnak tartalékot kell kiépítenie a jövőbeni esetleges vesztességükre az előfinanszírozáshoz. Ez a rendszerek be, tehát az ilyen kártalanítási rendszerekbe fektetett eszközök 0,5%-át jelentené. Vannak igen erőteljes érvek a tekintetben, hogy az egyes tagállamok között harmonizáltan kell a szabályozás kialakítani. Jelenleg 29 különböző, illetve elnézést 39 különböző befektető biztosítási vagy kártalanítási rendszer létezik Európában. Fennáll az a kockázat, hogy ez a kártalanítási rendszer nem felel meg a valós kockázat mértékének, A harmadik kérdés a kártérítési szinttel kapcsolatos. A bizottság 50 ezerre javasolja emelni a minimális szintet. Mi ezt úgy fogalmaznánk meg, hogy a jelenlegi szinthez képest 150 százalékos szintben kéne ezt szabályozni ugyanis egyes országokban e, az a javasolt szint túl alacsonynak tűnik. A kártalanítás szintjéről szerintem még további vitákat kéne folytatnunk, tehát várom mindenki ezzel kapcsolatos javaslatát. Részletesebben kéne elemezni Az eszközkezelés kérdését is szerintem a bizottság javaslatát sok tagállam támogatja. A piaci visszaéléssel összefüggő kárigények kizárása, a jobb tájékoztatás a befektetők számára, tehát ezek vonatkozásában összefoglalva ha gyorsított megvalósításra születik javaslat, akkor az irányelv hatájával kapcsolatosan mindenféleképpen várom a javaslatokat, szerintem ezt nem kéne kiterjeszteni, ez komoly aggályokat vetett fel a tagállamok körében. A finanszírozás szintjéről is vitatkozhatnánk, illetve az előfinanszírozás költségéről, ez szintén sokakat foglalkoztat. Az alternatív hitelezési források kérdését jobban kéne definiálni, és lezárásképpen elnök úr, még annyit, hogy talán megállapodhatnánk egy könnyítettebb változatban én különösebben nem törekszem arra, hogy első olvasatban megállapodjunk. Túl sok ilyen volt már. Talán ezt a trilógussal majd kezelhetnénk. Jó lenne, hogyha széles körű konszenzust tudnánk kialakítani nyilvánvalóan a fogyasztók és a tagállamok számára az első olvasatban történő megállapodás, illetve a befektető alapok számára is üdvözítő lehetne. Köszönöm szépen, és akkor az árnyék jelentéstevők kapnak most szót. Pablo. Be brief. Thank you very much to the reporter for, for his work. Uh, we have to welcome, I think, first... Én üdvözlöm a bizottság javaslatát Szerintem a az irányelv célja a befektetők védelmének biztosítása. De ugyanakkor arra is vigyáznunk kell, hogy az ágazatra ne rójunk túlságos nagy terheket. Tisztában kell lenni, hogy végül is a befektető fizet. Úgyhogy itt a fő témákat elemezve